No, buonasera a tutti, in attesa che vengano gli altri deputati, io comincerei per audizioni programmate su temi molto delicati. Képviselőtársainkat várjuk még, de szeretném megkezdeni a munkát mégis, mert nagyon fontos feladataink vannak. Először a tegnapi koordinátori ülésről szeretnék egy rövid beszámolót tartani a jövőbeli munkánkkal kapcsolatban a következő döntéseket hoztuk. 2008-as Ribaszki úr lesz a jelentéstevő, a néppárt kapja a következő jelentést. Az ombudsman, és ez különleges jelentések a számvevőszéktől és a B pont. Ezzel kapcsolatban az elemzés eredményét a bizottságtól nem sokára megkapjuk, és Léner úr lesz ezért a felelős január 29-én fog elnökölni ezen. Az elnök úr roppant gyorsan olvas, mondják a tolmácsok. Áprilisban, 2010 áprilisában lesz az első látogatásunk. Görögországba megyünk 27-29-én. A titkárság megfelelő hotelt kell, hogy addig kiválaszol a parlamenti képviselők számára. Jóváhagytunk hagytunk egy meghallgatást a struktúrás alapok átláthatóságáról, Librecki úr lesz jelentéstevő. Az ő javaslata az, hogy az USA beli kollégáink is részt vehessenek. Hát nem tudom, ez az európai eh, nézőpont lenne, de 2010 júliusában, július 17-én tartjuk, addig még eldönthetjük ezt a kérdést. Elhalasztottuk az Olaf beli látogatásunkat. Ez február 4-e lett volna, de arra várunk, hogy megkapjuk a véleményt az Európai Bizottság jogi szolgálatától, ami a be nem töltött állás helyet illeti az OLAF vezetőjének a pozíció, ugyanis nincs betöltve ezért inkább az Olaf alkalmazottainak az interjúit vettük előre. Szenete biztos úr, illetve biztos jelölt, még a munka programját nem véglegesített az olaf kapcsolatban. A jogi szolgáltól azt kértük, hogy adjon gyors választ arra a kérdésünkre, hogy ki fogja az Olafot irányítani, hiszen ennek a szakbizottságnak a tagjai illetve a frakció képviselőinek a véleménye szerint meg kell kérdőjeleznünk azt a, annak a jelölésnek a legitimitását, amit a jelenlegi ILET tett. A parlament képviselőit szeretném emlékeztetni arra is, hogy az Olafot illető kérdésekkel kapcsolatban az főtitkártól fogunk kapni néhány szót, néhány információt. Ez az ülésünk természetesen titkos lesz. Ezért arra kérném a képviselőket, hogy a parlament eljárási szabályzatának a nyolcadik mellékletét tartsák tiszteletben a titkos ülésekre vonatkozólag. a titkárság, a, a bizottság titkárságának a tagjai vehetnek részt, azok, akik a napirendi pontok miatt itt kell, hogy legyenek, a, valamint a képviselők és a, a frakciók asszisztensét is most be fogjuk engedni. A számvevőszék tagjai is nyilván itt lesznek, de a számvevőszék tagjainak a kinevezését 2010. március 15-16-án kell, hogy jóvá hagyjuk majd. költségvetésünkben mennyi pénz áll rendelkezésre a tanulmányokra? Hát körülbelül 3 300 ezer euró. Ennyit tudunk tehát a szakbizottságunkban tanulmányokra költeni. Léner úrnak, a bizottság elnökök értekezlete elnökének fogok küldeni egy levelet, hiszen minket is figyelembe kell venni akkor, amikor a pénzügyi terv belül a külső szolgálatok, illetve a külső fellépések szolgálatát felállítják akkor, amikor a Lisszaboni szerződést végrehajtjuk. Azt szeretnénk, hogyha mi szakbizottságunkat is figyelembe vennék, és mi is megfelelő tanulmányokat rendelhetnénk meg arra vonatkozólag, hogy ez a szolgálat hogyan fog működni a mi szempontunkból. Megvizsgáltuk azt a peres ügyet is, azt az esetet, amit Németország és a bizottság között jött létre a számvevőszék és az áfa szabályokba való, illetve az áfába való betekintés. Ezzel kapcsolatban januárban meg fogjuk tudni azt, hogy az Európai Parlament közbelépésére milyen lépések történtek, egy ülést is szervezünk, a biztos jelöltől meg fogjuk kapni a pontos feltételeit az új versenynek, az új pályázatnak, amelyel az OLAF elnökét meg tudjuk majd választani. Hogyha ezzel a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdésük, akkor a mai napi rendünkön az első pontra rátérnék, a 2008 évi mentesítés, általános költségvetés harmadik szakasz bizottság. Szeretném körünkben üdvözölni mindazokat, akik fel fognak szólalni, különösen Ferrero Wagner biztosasszonyt. Azonnal meg is adom a szót, nem, még nem neki, hanem Martin Egbitnek a számvevőszék képviseltében. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Give... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid bevezetéssel a nyolcas fejezethez tehát az Európai Számbevőszék 2008-as jelentésének 8-as fejezetéhez egy rövid bejelentést szeretnék adni. Ezt a jelentést 2009. novemberében tettük közzé, és a 8-as fejezet a a külső segítségnyújtás, fejlesztés és bővítés területén adott specifikus értékelést tartalmazza. Emellett a számvevőszék hat külön jelentést készített ezen területtel kapcsolatban 2009. januárja óta. Ezek következő dolgokkal foglalkoztak. Egyrészt fejleszt, bővítés és új szomszédsági kérdések Törökországnak, Nyugat-Balkának, Belorussziának, Moldovának, Ukrajnának nyújtott segítség. Másodszor fejlesztési segítségnyújtás egészségügyi szolgáltatások területén szubszaharai Afrikában, és harmadszor pedig a hatékonyság és a hatásosság kérdése az Európai Uniós segítségnyújtás terén. A nem állami szerepvállalók, illetve az NGO-k, valamint az ENSZ szervezetei által küldött segítségről van szó, vagy ezeken keresztül rendelkezésre bocsátott segítségről van szó. Emellett a 2008-as éves jelentés az számvevőszék 5 per 2006-os külön jelentésének a utánkövetését is tartalmazza a MEDA, program, MEDA programmal kapcsolatban. 6,2 milliárd eurót költöttünk el ezen a területen 2008-ban. Ebből a külső, segít, külső fellépés és fejlesztés körülbelül kétharmadát teszi ki a, bő, a, a kiadásoknak. A többi a, fejle, a bővítés 27%-ban, ez, <clears throat> ez a, az átmeneti az átalakulást segítő intézkedéseket, segítségnyújtást, illetve a az intézményépítést és a humanitárius segítséget illeti. A legtöbb kiadást a három főigazgatóság kezeli, az ECHO, a, a humanitárius segítségnyújtást, a Europe Aid, a külső fellépéseket és a fejlesztési projekteket, és a bővítési főigazgatóság. Emellett Emellett az ezen a, ebben a szakaszban kiadott pénzek mellett van egy nagyon fontos alap, az Európai Fejlesztési Alap. Nagy részben a kiadásokat az Európai Bizottság delegációi menedzselik az Európai Uniós országokban illetve azokban az országokban, amelyekben az Európai Unió projekteket finanszíroz. A végrehajtó szervezetek, amelyek a projekteket levezetik, ezek lehetnek nemzetközi szervezetek, helyi vagy nemzetközi NGO-k, vagy kormányzati szervezetek, intézmények. A fejlesztési segély egy részét költségvetési támogatásként adjuk, ahol az alapok, tehát részét képezik a partnerország költségvetésének bizonyos feltételek mellett. Az általános következtetése a számvevőszéknek az, hogy azok a tranzakciók, amelyek az ex, amelyeket az External Aid politikai csoport szintjén adtak ki, költöttek el, vagy legyen szó akár a fejlesztésről, a bővítésről, ezeket ezekre jellemző volt részben a legalitási és a szabályossági hibáknak egy bizonyos szintje. Nos, hogy milyen hibákat találtunk? Először is támogathatósági hibákat találtunk, tehát olyan problémákat, hogy az elszámolt kívánt összegek nem feleltek meg a feltételeknek, illetve emellett az áfa és más nem támogatható adók <clears throat> elszámolását. Emellett a támogató dokumentumok, számlák, banki kivonatok nem kerültek minden esetben benyújtásra, az határidőket nem tartották be mindig, és a közbeszerzésben is voltak szabálytalanságok. A felülvizsgálat és ellenőrzési rendszer csak részben hatékony, minden főigazgatóságon, bár a különböző főigazgatóságokon ennek különböző okai lehetnek. A Europaid esetében a csekkek rendszere a legfelsőbb szinten továbbra is hatékony. Azonban delegációs szinten az ellenőrzések még mindig mutatnak gyengeségeket. Ezek főleg ex ex ante ellenőrzésekhez kapcsolódóak ezek a gyengeségek a közbeszerzési és a szerződéskötési területen. Ami a DG Relaxet illeti, fontos hiányosságokat vetettünk fel, az ex post ellenőrzésben és bizonyos gyenge pontokat a pénzügyi menedzsment, illetve a pénzügyi információ felülvizsgálata vagy felügyelete esetében a projektek területén. A bővítési főigazgatóságon is voltak bizonyos gyenge pontok, főleg a főigazgatóság belső audit auditjával kapcsolatban és az ex post ellenőrzéseivel kapcsolatban. Emellett alapvető gyengeségek merültek fel, bizonyos alapokkal, itt a fár alapokra gondolok, Bulgáriában. Elnök úr, összességében néhány ajánlásom lenne. Annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet, a számvevőszék azt javasolja, hogy el kell fogadni olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Bizottság ex ante ellenőrzési rendszerének, tehát kifizetési és szerződésköti ellenőrzési rendszerének a hatékonyságát javítják. Ez különösen a Europaid-re és a DJ Relax-re vonatkozik. Másodszor további segítségnyújtást kell adni azoknak a szervezeteknek, amelyek az Európai Unió által finanszírozott projekteket hajtják végre, legyenek ezek nemzetközi szervezetek, NGO-k, vagy kormányzati szervezetek, és ezeket sokkal szorosabban kell monitorozni. Végül és harmadszor audit és ex post ellenőrzéseket kellene, ezeket sokkal, realiszt, ezeket sokkal realisztikusabb módon kellene tervezni, ezeket folyamatosan után kell követni, és az auditok és az export, e-, ex post ellenőrzések eredményeit megfelelően nyilvántartásba kell venni, és szisztematikusan elemezni. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Liberácki úrnak, Ferrero Waldnert kérdezem, hogy szeretne valamit mondani. Grazie, signor Presidente. Eh, monsieur... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő elnök úr, Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai, és szemvevőszék tisztelt tagjai. Azért járulok önök elé ma, hogy bemutassam eredményeinket a külső fellépések területén. Abban, hogy hogyan tudjuk a közösségi alapokat jobban kezelni, és szeretnék természetesen reagálni az önök kérdéseire is, amelyek a számvevőszék éves jelentése nyomán felmerültek. Mandátumom alatt folyamatosan arra törekedtem, hogy ezeket a fontos alapokat, amelyeket ránk bíztak, a lehető legjobban igazgassuk, még nehéz helyzetekben is tökéletesen együttműködve partnereinkkel. Ebben a keretben az ensz folytatott együttműködésünk javítása olyan téma, ami mindannyiunkat nagyban ö, foglalkoztatott. A lehető legnagyobb mértékben figyelembe vettük az önök megjegyzéseit, és 2009-ben megállapodást kötöttünk a referencia feltételekről a missziók során, amely hozzáadódik azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket korábban az ENSZ-el együttműködve együtt elfogadtunk az átláthatósági iránymutatások tekintetében, valamint a pénz, az alapjaink pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatban. Az Európai Számvevőszék külön jelentése, amely a külső segítségnyújtásról szól, amit az ENSZ-el együtt végzünk, E, hangsúlyozza, hogy óriási előrelépésre került sor, de természetesen azt is figyelembe veszi, hogy bizonyos területeken további előrelépésre van szükség. Bizonyos esetekben továbbra is tudnunk kell fordulni az ENSZ-hez, különösen akkor, amikor az ellenőrzésben nekik is szerepük lehet. Az egész bizottságnak, Európai Bizottságnak az elkötelezettségére számolt, számíthatnak, hiszen megpróbáljuk a számvevőszék konklúzióját a legnagyobb mértékben figyelembe venni, és az ő, illetve az önök javaslatai alapján kiegészítő intézkedéseket kívánunk tenni. Tisztelt elnök úr, most a fő tevékenységünk fő csapás irányára szeretnék áttérni, ez a külső fellépésünk 80%-át jelenti, ezt delegációink legnagyobb részben közvetlenül hajtják végre. Általánosságban meg kell jegyeznünk, hogy az általános jelentésében a számvevőszék azt tapasztalta, hogy az ellenőrző rendszereinkben előrelépés történt, persze, továbbra is bizonyos területeken további erőfeszítésekre van szükség. Persze értjük azt, hogy bizonyos szervezetek milyen nehézségekkel néznek szembe, mikor megpróbálják a mi elvárásainkat, szabályainkat magukévá tenni, és ezeknek megfelelni. Ezek mindig nagyon bonyolultak, bár és részletesek. Az Európéd annak érdekében, hogy segítsen nekik, most egy pénzügyi igazgatási eszköztárat kíván létrehozni, aminek az a célja, hogy például az NGO-k jobban tudják az EU által finanszírozott projektjeiket igazgatni. Meggyőződésem, hogy a problémára való megoldás egyik része az a szabályok és eljárások további egyszerűsítésében rejlik, ebben számítok az önök támogatására. Ugyanakkor Óriási munkát végeztünk az elmúlt években annak érdekében, hogy a kapacitásépítési problémát megoldjuk a partnerországokban. Ebben a technikai segítségnyújtásról szóló jelentés szintén támogat, azt találta, hogy előrelépésre került sor. Az ellenőrzések következtében az audit eljárásokat sikerült javítanunk, és új referencia standardokat építettünk ki. Meggyőződésem, elnök úr, hogy jelentős előrelépést sikerült. A külső auditok mennyisége és minősége tekintetében is előírnünk az elmúlt években. Például 2008-ban 37%-ban növekedett az európai auditok véglegesítése 2007-hez képest. Hasonló az eset a relex auditokkal, a Relex ellenőrzésekkel kapcsolatban is. E munkának minden előnye még nem feltétlenül látható, hiszen az intézkedéseknek mindig időre van szüksége ahhoz, hogy meghozzák gyümölcsüket. Persze a számvevőszéknek az a szerepe, hogy még jobb munkára ösztönözzön minket, ezt megértem a költséghatékonyság tekintetében azt is látjuk, hogy az vevőszék nagyon komolyan veszi munkáját, és mi is nagyon komolyan felülvizsgáltuk munkánkat ennek következtében. Kollégám Sim Kallas múlt évben nagyon mély elemzést rendelt meg ezzel kapcsolatban. Ez átfogta a külső fellépések területét is. Jövő évben jelentést fogunk önöknek benyújtani ezzel kapcsolatban. És mivel, tisztelt elnök úr, biztosként most fogok önök előtt utoljára megjelenni, szeretném mindannyiuknak megköszönni az együttműködését, és a számvevőszéknek is a konstruktív megközelítését köszönöm. Biztosítom önöket, hogy a lehető, legtöbbet megtettem, ami a lehetőségem, amire lehetőségem nyílott annak érdekében, hogy a lehető legjobban kezeljük az Európai Uniós alapokat. Köszönöm figyelmüket! Grazie a lei, signor Commissario. Do la parola al relatore, onorevole Liberaschi. Prego. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy a számvevőszék nevében, hogy a mentesítési eljárások során évről évre újabb előrelépéseket tapasztaltunk bár komoly a fejlődés, még mindig komoly munka áll előttünk. Biztos asszony, amikor a hosszú távon érvényes um, érvényes és jogos ajánlások a számvevőszék részéről, amikor erről beszél, és arról, hogy ezeket még nem sikerült százszerzékban teljesíteni, valamint amikor arról, hogy az eredményességet mi segíteni erről? Az Európai Uniós fellépések hatástanulmánya vajon ilyen megoldás-e? Illetve az összes stratégiai programozási dokumentumban ra is utalnak. Az Európai Bizottság, hadd kérdezem meg, mit tesz annak érdekében, hogy a számbevőszék ezen hosszú távú ajánlásait a legnagyobb mértékben tiszteletben tartsa és kövesse, és amennyiben lehetőségem van, elnök úr, majd még kiegészítő kérdések is érnék. Biztos asszony, elnök úr, jelentéstevő úr, a stratégiai dokumentum minden ország számára megszületik. Ebben a stratégiai dokumentumban mindig átfogó leírást találhatunk az egyes országokról, a prioritási stratégiai területekről, ahol fel kell lépnünk annak érdekében, hogy a legnagyobb azban az országban lévő kihívásoknak megfeleljünk. Ezen túlmenően a fő célok, illetve az eredmények és a hatások fő vonalait is felvázoljuk. Az alapvonal, illetve a releváns teljesítményindikátoroknak az alapvető értékeit később pontosítjuk, akkor, amikor az éves cselekvési programokat dolgozzuk ki. Tehát a programok megalkotásakor definiáljuk a projektet, és ekkor tudjuk felállítani a mutatókat is, természetesen együttműködésben a partnerországgal és esetleg más adományozó országokkal. Utána ezeket az indikátorokat a végrehajtási fázis nyomon követése, illetve a hatás és az utolgos értékelés megvalósítása érdekében használjuk. Hogyan tudnánk jobb indikátorokat meghatározni, amikor a projekt, tehát az a legmegfelelőbb időpont, amikor magukat a projekteket dolgozzuk ki. De természetesen lehet egy átfogóbb iránymutatást az indikátorok használatára kialakítani. Szerintem 2010 első negyedévében ez az útmutató el is fog készülni. Ez az elemzést, illetve a delegációk képességeit, készségeit meg fogja erősíteni az eredmények és a hatás, valamint az ezekhez kapcsolódó mutatók tekintetében. Köszönöm szépen. Ami az EU külső politikáját, külpolitikáját illetének a hatékonyságát. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság hogyan biztosítja azt, hogy a nagyobb, nagy kockázatú régiókba 2008-ban megérkeztek a pénzek? Hogyan, eh, az, hogyan valósítják meg az, a rendszer ellenőrzéseket, és milyen kockázatok, kockázatelemzési szintek vannak a világ különböző régióira, és itt főleg a haté hatékonyság a kérdés. Kérdezem, hogy az ön véleménye szerint mivel magyarázható ez a pozitív megközelítés? Válasz. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen jelentéstevő úr, köszönöm a kérdést, hiszen ez a kérdés megmutatja azt, hogy a segítségnyújtás mennyire politikai jellegű a válságterületeken. Gyakorlatilag, gyakorlatilag nem igazán normális országokat kell megsegíteni, hogyha krízis van, mert ott minden zökkenőmentesen működik, hanem nagy kockázatú, nagy kockázatokkal jellemzett régiókra kell eljuttatnunk a segítség, segítségünket. Tehát gyakran nem eléggé hatékonyak, helytelenek, illetve hiányosak a menedzsment rendszerek, illetve a pénzügyi rendszerek. Ezeket menedzsment, felépít, menedzsment programokkal, illetve intézményépítéssel, kapacitásépítéssel kell megoldani. A kockázatok a mindennapi munkánknak a részét képezik. Gyakran a szegénység, illetve a korrupció is fölmerül, ezek összefüggő tényezők, és ezek is fennállnak a legszegényebb partnerországainkban. És ennek eredményeképpen nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a külső segítségnyújtást menedzseljük, és ezért került arra sor, hogy az Európai Bizottság eddig is, és ezek után is nagyon széleskörű kontrollrendszerek módszereket alkalmaz ezeknek a kockázati régióknak, vagy a kockázati szinteknek az elemzésére. E, e, jelentéstevő úr, vannak ennek pénzügyi mm, következményei, és de ezek a következmények nem lesznek teljesen elkerülhetőek, akármilyen rendszereket, akármilyen ellenőrzési rendszereket alkalmazunk. Ezért a 8-as jelentésben, a számvevőszék éves jelentésének 8-as fejezetében, ahol a számvevőszék egy többé-kevésbé semleges ellenőrzési vagy értékelési munkát végez, 2 és 5 százalék közötti hibahatárral, hibahatárt kimutatva, nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mit lehet tenni. Ezért a mi segítségnyújtásunk hatékonyságát mindenképpen javítani kell, erősíteni kell. Mit tehetünk? Egyrészt több száz audit vagy, vagy verifikációs jelentést rendelhetünk meg, és rendeltünk meg a belső auditok mellett, és az eleve megrendelt auditok mellett, és ezen jelentések alapján az eredményeket elemezni kell, az eredményeket után kell követni, és természetesen le kell vonni a tanulságokat az auditoroknak részletes előzetes értékelést kell végezniük, akár nemzeti partnerekről, akár nemzetközi szervezetekről van szó, mielőtt a külső segítségnyújtás megkezdődhet. A delegációknak sokkal nagyobb jelentés kötelezettségi felelősség van eddig, mint eddig. Most e- minden hat hónapban kell jelenteniük az előrelépésükről, és a legfontosabb menedzsmenttel kapcsolatos problémáikat fel kell vetniük a belső ellenőrzési rendszer, hat, rendszer hatékonyságát is évente ellenőrizzük. Emellett helyszíni verifikációs misszióink vannak, amelyeket a delegációk mindennapi munkájának ellenőrzésére használunk, és szisztematikus ex post tranzakció ellenőrzéseket is végrehajtunk. Ezek a végső kifizetés után elég alacsony hibahatárt mutatnak ki. A számvevőszék általában a kezdeti, illetve a köztes kifizetéseket vizsgálja, és ott nagyobb a hibaszint, mint a végső kifizetésnél és emellett a számvevőszék ajánlásait mindig is figyelembe vesszük. Ez a lista jelentéstevő úr, amelyet, amely a DASZ-szal kapcsolatban érkezett hozzánk, ez nem teljes körű, de nagyon-nagyon részletes. Az Európai Bizottsági szolgáltatások, szolgálatokban dolgozók folyamatosan tájékoztatnak erről, és az egyes műveleteket érintő kockázatok szintjével kapcsolatban további együttműködésre vagyunk hajlandóak jelentéstevő. Amit elmondott a biztos asszony, ez nagyon jól hangzik, azonban e, itt fő hibatípusok e, is megemlítésre kerültek. Például alapvető feltételeknek nem felelnek meg a projektek, a, e, illetve a, az ÁFA elszámolásával kapcsolatban is felvetett Engurida úr bizonyos hibákat. Kérdezem, hogy Kérdezem, hogy én tudom, hogy az a fő célkitűzésük, hogy a külső segítségnyújtást megadják, és nem pedig az, hogy további auditokat végezzenek a számvevőszéki ellenőrzése után, de hogyan tudja mégis megmagyarázni ezeket a, ezeket a hibákat? Ezek tolerálható hibák? Ezek hanyagságból merültek fel? Figyelmetlenségből felültek fel? A rendszer gyengeségei, gyenge pontjai ezek? Nagyon örülnék, hogyha véleményét eh, megosztaná velünk eh, ezzel kapcsolatban, hiszen ő nagyon tapasztalt, eh, felelős biztos. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Mint ahogy már elmondtam, a számvevőszékhez, a számvevőszékre utalva, és ön is utalt erre, a 2008-as audit során a hiba szint 2 és 5 százalék között van mind az alaptevékenységeknél, amelyeket az európai kör, költségvetés finanszíroz, másrészt pedig az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott projektek esetében is. A számvevőszék, ahogy már mondtam, nem különíti el a formális hibákat, ilyenek a hiányzó dokumentumok, az előleg fizetésben vagy a köztes kifizetésben felmerülő hibák, amelyeket gyakran ki lehet és ki is javítanak, korrigálnak a végső kifizetésnél a szolgálatok munkatársai. Természetesen a végső kifizetés után már nem lehet a hibákat korrigálni. Tehát a visszafizetés vagy visszaszedés azonban még megoldás lehet. A 2008-as Europaid programon belül 160 millió eurós visszafizetési kérelmet állítottunk ki, és ez az összesre vonatkozik, nem csak a, és ez nem nem ehm, csoportosítja az egyes eh, hibákat. Összességében természetesen vannak eljárási hibák, sokkal inkább, eh, mint olyan hibák, eh, sokkal inkább eljárási hibák vannak, mint olyan hibák, amelyeknek érdemi hatásuk is van. Azonban csak pénzügyileg kvantifikálható hibákról van itt szó. Azt hiszem, hogy ezt is el kell mondanunk. Akárhol dolgoznak emberek, ott mindig lesznek hibák, természetesen előfordul, hogy hanyagság, gyengeség, figyelmetlenség okozza a problémát. Néha éppen az eljárás, eljárásban rejlik a hiba, nem pedig a pénzügyi menedzsmentben, de természetesen a számvevőszék az összeset figyelembe veszi. Elnök úr, még két rövid kérdésem lenne, ha megengedi. Az első. A munkakapcsolatunk az Euro Enszel nagy örömömre fejlődött, előre lépett. Ez óriási dolog, és ez azt jelenti, hogy az ENSZ hálózatát azonban az országokban, amelyek érdeklődnek a mi támogatásunk iránt, felhasználhatjuk. Azonban maradnak problémák, amelyeket még nem sikerült megoldani. Az biztos az, hogy mit gondol? Milyen lehetséges módon tudnánk előrelépni annak érdekében, hogy a mi együttműködésünk teljesen gördülékeny legyen? Hiszen óriási pénzekről van szó, ahol az ENSZ, hát ilyen óriási öm, nemzetközi szervezetek, mint például az ENSZ és mi dolgoznak együtt. Tehát mik ezek, és mik azok amik, a problémák, amiket mindenképpen kezelnünk kéne még. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, mondja biztos asszony. Valóban ez a kérdés minket is foglalkoztatott már az utóbbi időben elég komolyan. A politikai területről hadd mondjam el azt, hogy nemzeti közi szervezetekkel együtt működve egy ilyen több donoros alapokkal elosztásában a mi a bizottság bizonyos esetekben le, megengedtük azt, hogy olyan helyzetekben is fellépjünk, ahol amúgy nem tudtunk volna fellépni. Tehát például gondolok olyan helyzetekre, ahol a, az együttműködés megszakadt, vagy ahol a legitimitás máshogy nem lett volna meg, vagy olyan helyen, ahol speciális mandátumra volt szükség, vagy a Világbank és az ENSZ semlegességére. Tehát hadd mondjam azt, hogy még akkor is, hogyha nem mindig könnyű nemzetközi szervezetekkel együttműködni, bár próbálkozunk, és bár nagyon sokat léptünk előre, én is úgy érzem, és köszönöm, hogy ezt említette, a nemzetközi szervezetek alapvető fontosságú partnerei az Európai Bizottságban a konfliktus utáni újjáépítésnek. Ez azt is jelenti, hogy hozzájárulhatunk nagyobb kezdeményezésekhez pénzügyi tekintetben is, illetve az is segít minket, hogy az irányítás, a kormányzati kormányzási struktúra már felállt és működik. Azon kívül a harmonizáció szintén nemzetközi kötelezettségvállalásaink hatékonyságát segíti elő. Na már most tudom azt, hogy a parlament nem volt mindig tökéletesen elégedett azzal a móddal, ahogy együttműködtünk ezekkel a szervezetekkel. Ennek következtében minden erőfeszítést, amit tudtunk, megtettünk, hogy a parlamentet információval látsunk el, és az átláthatósággal, láthatósággal, ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos aggájaikat eloszlassuk akkor, amikor nemzetközi partnerek segítségével, különösen nemzetközi szervezetek segítségével osztjuk el az alapokat. Az összes kedvezményezett alapot nyilvánosságra hozzuk, az ENSZ és a Világbank vezetői szintén, amennyiben a parlament igényli, eljönnek ide, és közvetlenül elmagyarázzák azt, hogy ezek az alapok hogyan működnek. Aztán ezekről a több donoros alapokról részletes jelentéseket küldtünk önöknek. Az Európa, ez ENSZ igazoló referencia standardizált referencia alapjait mi is átvettük, és ezeket összehangoltuk a két szervezet között. Tehát elnök úr, a jövőben ezeken túl is a pénzügyi terv felülvizsgálata után fogunk javaslatokat tenni, például az Európai Bizottság is tudna ilyen többdonoros projekteket irányítani és vezetni, amennyiben ezt önök támogatják és lehetővé teszik. Erre a múltban nem volt lehetőség, és azt hiszem ennyivel kimerítettem a választ. És az utolsó kérdésem pedig a tagállamokat éret, illeti, azokon belül is Bulgáriát. Hiszen ott még um, um, szabálytalanságokat találhatunk továbbra is a kifizetésekkel kapcsolatban. Biztos az, hogy mi a helyzet Bulgáriában jelen pillanatban? A számvevőszéknek mi az álláspontja? Elnézés jelentéstevő úr, de ez nem a külső fellépések területérehez tartozik. Bulgária az nem az én hatásköröm. Rendben, mondja a jelentéstevő úr, akkor biztos asszony, hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy megkérdezem, van-e az ön ö, követőjére, tehát az új biztosnak valamilyen jó tanácsa, hogy ha sikerül megállapodnunk abban, hogy ki legyen, akkor van-e jó tanácsa erre az illetőnek, hogy az mi velünk való együttműködésben segítse őt? a főigazgatóm, a főigazgató helyettes és az összes szolgálatom nagyon komolyan folytatni fogják a munkát. Rengeteget tanultunk, tanulságokat vontunk le, és azért egyre inkább fejlődni szeretnénk. De politikai szinten igazából azt tudnám válaszolni, hogy valóban nagyon fontos az, hogy egy ilyen kibírható, és alacsony hiba szintet tartsunk fenn a külső fellépések területén. Ott van például a Haiti esete, ez egy új eset. Mindenki látta, hogy milyen katasztrófa történt, és hogy milyen emberi szenvedés zajlik ott. A tévé mindannyian láttuk. El tudják-e képzelni, hogy a jövőben az Európai Bizottság persze, és a tagállamok nagyon sok pénzt fogadni, mindenki nagyon próbál segíteni majd ezen, ezeken az embereken, de valóban úgy gondolják-e, hogy ott az ő administratív kapacitásukkal minden tökéletesen gördülékenyen fog menni. Ez képtelenség. Ezért azt gondolom, hogy ami nagyon fontos lenne, és ez lenne a javaslatom az én az új biztosnak, illetve talán az önök szakbizottságának is az, hogy ezen tényezők alapján mérjük fel azt, hogy mi az a elviselhető, alacsony, de mégis elviselhető kockázati arány de hát Dániában vagy a más tagállamokban nem lépünk fel, tehát ezeken a, a valós helyzet alapján kell felmérnünk a helyzetet. Ci sono una serie di domande di, di parlamentari, vi invito tutti a Igen, akkor még van egy kis időnk, köszönöm szépen, és minnyájukat megkérem, hogy próbáljanak röviden kérdezni Makakis úré a szó először is. Köszönöm szépen, elnök úr, szívből köszönöm a biztos asszonynak az elmondottakat, és nem csak az előadását, hanem a teljesítményét is az elmúlt öt évben, és nagyon szívesen megtartottuk volna őt továbbra is, de hát egy másik hölgy fogja átvenni a szerepét, és ön nagyon alkalmas volt erre a feladatra, és nagyon sokat tett Európáért, és ezt nagy tisztelet övezi. Emellett, hadd mondjam el azt, a számvevőszék részéről elhangzott dolgok nagyon is jelentősek, és ezért tényleg vegyük figyelembe ezeket a viszonylatokat is, hiszen nagyon fontos elmondani azt, hogy mi az Európai Parlament részéről azért mi mindig nagyon kedvesek voltunk az elmúlt időszakban, azért hangsúlyozzuk ki, hogy 2,6 milliárd euróról van szó, ezek adópénzek, és azért amit elhangzott, az azért arról szólt, hogy az elmúlt években azért mindig leégett a ház ugyan, de hát azért a garázs még állva maradt, az még valahogy megmentettük, tehát valahogy így hangzott el mindig ez a dolog. Tehát egy kicsit azért javultunk, léptünk előre. Tehát a kis vállalkozások, például a németországi gyermeksegély egyletnek is például, akik adópénzekkel gazdálkodnak, az utolsó filérig el kell számolniuk, itt van is, hiszen a számlájuk rátutalnak pénzt, és ezt követően ők után utána hát ugyan lassan, de lehet, hogy kicsit lassabban, de segélyeket nyújtanak, és hát nekünk nem mindig van nyilvánvalóan folyamatában időnk arra, hogy mindent egészen pontosan ellenőrizzünk. Tehát egyetértek azzal, amit a jelent jelentős jelentéstevőnek mondott, a justified, tolerable, tehát ez a justified, hát ez a kérdés az az, hogy elvárható-e az, hogy például magasabb költségért ellenőrizzünk valamit, mint amennyit egyáltalán kiadunk, tehát nyilvánvalóan kell valamiféle elfogadható határt találni, és hát ezt a számvevőszéggel talán közösen kellene valami elfogadható határt rögzíteni. De azért mindemellett azt gondolom, hogy ezért elég elkeserítő az, amit elhangzott az ön részéről, hiszen én ismerem őt, és tudom azt, hogy nagyon gondos, és tudom, hogy ráadásul még holland is, úgyhogy ez már egy olyan kombináció, ami már tehát gyakorlatilag, amit elmondott, az azért nagyon jelentős dolog, hiszen ezt az eszmecserét a parlamentben önnel, a bizottsággal, az európai fejlesztési alapok forrásairól már nagyon régóta folytatjuk, hiszen itt is vannak olyan területek, amikhez egész egyszerűen nem férünk hozzá valahogy. És éppen ezért őszintén hadd mondjam el azt, hogy a végén az európaiakhoz érez vissza önhöz is nyilvánvalóan következő funkciójában, de hozzánk is, a parlamenthoz is mindig eljut ez a szemrehányás, hogy itt európai pénzeket pazarolnak el, és ezért is kérném önöket arra, hogy a jövőben mondjuk azt ki, hogy az utódjának, amit ön is elmondott, kérem, hogy eh, hagyja azt hátra, hogy azok az igazgatóságok, amelyek főigazgatóságok, akik felelősek ezekért a pénzekért, hiszen nyilvánvalóan ők ott maradnak, és valamelyik főigazgatóság felelős lesz mindig a pénzekért, és mi azért, hogy egész nyíltak legyünk, hadd mondjam el ezt, a divide impera, tehát ez az illetékeségek egyre kisebbre osztását Barozó úr folytatja. Mert mi szerettük volna, hogyha egységesedtek volna ezek az illetékességek azért, hogy egységesen egy biztos lehessen felelős, és őt lehessen felelősségre vonni ezekért a dolgokért jogokért, és most megállapítjuk, hogy talán még jobban elaprózódnak ezek az illetőségesek. Zsele asszony egyébként például úgy tűnt, hogy illetékes lesz ezekért a dolgokért, és én most egyébként azt mondom, hogy maradjunk is ennyibe, de én örülök, hogy ez nem így lesz azért teljesen, pont. De minden esetre azt azért hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy én szeretném azért hallani azt, hogy eh, Lady Ashton alatt mi minden fog változni ezen a téren, hiszen ön most adott egy tanácsot, hogy mit kellene változtatni, de az ön tapasztalatával meghallgatnám azt, hogy mit gondol arról, hogy mit kellene változtatni, hiszen önnek koordináló illetékessége volt. Mit kellene tenni ön szerint annak érdekében, hiszen az, utó, az utódját meg fogjuk hallgatni majd itt a bizottságban. Mit kéne tenni azért, hogy egy kézbe kerülhessenek, egy, hogy új osztrákul kifejezésem nagy streamlined tudjunk belevinni ebbe a dologba. Igen, köszönöm szépen önnek is, képviselő úr, köszönöm szépen azt is, amit személyesen nekem intézett, nagyon örültem ennek, és öt nagyon érdekes és nagyon intenzív évet éltem át ebben a funkciómban, és nagyon örülök annak, hogy ezt így elmondta erről a munkámról. Másrésztről pedig a 2 és 5 százalék közötti anyagi hiba határ eh, az, amiről itt beszélünk. Itt hadd hangsúlyozzam ki azt, hogy nem különböztetjük meg azt, hogy mi történik a procedúrák során, és mi az, ami végső soron utána lecsapódik a pénzügyi következményekben és költségvetési oldalon. Tehát nagyon fontos lenne például itt megkülönböztetni ezeket, és megkérdezni azt, hogy mi az, aminek valóban utána kihatása van a költségvetési forrásokra, hiszen vannak olyan eh, hibák, amelyeket az ellenőrzések során már eh, kiegyensúlyoz dolgoztak a folyamat ellenőrzése során az illetékes helyek. De ezek ugye itt egységesítve vannak, és nagyon köszönöm a támogatást, ezt az önök részéről, hiszen nekem a feladatom az az, hogy egy költség haszonarányt állapítsak meg nyilvánvalóan a legjobb tudomásom szerint, de persze azzal is, hogy azért tudjuk azt, hogy nem mindig van értelme még egy ellenőrzést végezni, hiszen nagyon sok ellenőrzés van, legyünk egészen nyíltak tehát egyáltalán azért fontos, hogy egyáltalán tudjanak még dolgozni az emberek ex ante, ex post, ex procurement. Annyiféle ellenőrzés, külső, Olaf, ilyen-olyan ellenőrzés, és mindez még ráadásul gyorsan is menjen. Tehát ez a kör négyszögesítése nagyon gyakran, azért mondjuk ezt ki, és én ennek nagyon örülök, hogy önök is ezt szem figyelembe veszik, hiszen én vagyok az utolsó, aki azt mondanám, hogy ne dolgozzunk korrekt módon, és én ezt mindig el is vártam az embereimtől, de én azt mondom, hogy ezt az est is azért ki kell hangsúlyozni. És akkor most még az illetékességgel kapcsolatos kérdésre hadd válaszoljak. Én is azt mondom, hogy én is végig gondoltam, azt a kérdést, hogy hogyan lehetne a legjobban az illetőségeket felosztani. És az elnököknek nyilvánvalóan csak a személyes véleményemet tudtam elmondani, de ez egyébként teljesen világos volt, és hadd mondjam el egész nyíltan, hogy nagyon fontos, hogy egy szomszédsági biztosra van szükség, mert az a véleményem, hogy dél és kelet felé is rendkívül fontos ez a szomszédsági politika, és Lady Ashton nem tud mindent saját maga elvégezni, és azért is tudom ezt, mert én ezeknek a funkcióknak az egyik részét én magam magam vállaltam magamra, és még Szolána úr is mellettem dolgozott, de hát e, ő nem fogja, Lídia este nem tudja ezt a két feladatot egy, egyedül elvégezni. Ez egy nagyszerű munkakör, de hát nem tud minden részletbe kiterjedően ezen a területen egyedül működni. Tehát én azt mondom, hogy ön ugye azt mondta, hogy hát minél jobban egyesüljenek az illetékesek, de hát aki politikailag felelős, az koordinálja ezt a területet. És én azt gondolom, hogy Lady Ashton egyre jobban bele fog nőni ebbe a feladatkörbe, hiszen a koordináció nem lesz kezdetben egy egyszerű feladat, és én azt hiszem, hogy nagyon világosan kell látni azt, hogy Lady Ashton lesz a főnöke a Relax csoportnak is, hogy politikailag koordinálni tudja ezt a területet, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ennek majd ki kell hatnia a reális világban is az asszisztencia tevékenységekre is. De én azt gondolom, hogy DDS nem fog tudni mindent egyedül elvégezni, és ezért nagyon fontos, hogy a különböző szolgálatok, akik nagyon jól dolgoznak, közé legyenek kapcsolva. Tehát, hogy vagy mellette, vagy az ő keze alatt, vagy az ő koordinációja alatt tudjanak hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a dolgok jól működhessenek, mert egy ember egyedül ezt nem fogja tudni jól megcsinálni. Ez az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Kollégi deputáti, vi vorrei... Kedves kollégák, kedves képviselők, most eh, még egyszer arra szeretném kérni ők, önöket, hogy rövidek legyenek. Eh, Gressle asszony. Köszönöm szépen, hogyha Mavakis uh, eh, úr által elmondottakat a saját frakcióm idejére számítom, akkor 30 percen van legalább. Na, tehát először is minden jót kívánok biztos asszonynak a jövőben, és nagyon fog nekünk hiányozni, már csak azért is, mert tudom azt, hogy hát nem mindig így volt, ez egy kicsit ilyen néha mérsékelt barátság uralkodott közöttünk, de hát én azt gondolom, hogy ez mindig is egy jó együttműködés volt itt a bizottságban. Tehát a különböző alapokkal kapcsolatban elmondottak azért itt nyitott fülekre találnak, hiszen mi a múltban is mindig kértük, hogy ezek a dolgok így működjenek, ahogy elhangzott. A többi csomaggal kapcsolatban is mi az ön oldalán állunk, de kérem önöket azt, hogy mielőtt nem tudjuk, hogy a külügyekkel foglalkozó szolgálattal kapcsolatban mi vár ránk, azért még nem szeretnénk részletekbe menni. Szeretnék néhány kérdést is feltenni, főleg a jövendőbeli külügyi szolgálattal kapcsolatban. Például megnéztem a tízes mellékletben az alapszabályt, mégpedig a harmadik országokkal kapcsolatos részt, és ezért szeretném, hogyha feltennénk azokat a kérdéseket, amelyek az ezévi teljesítményekre és összegekre vonatkoztak, annak érdekében, hogy megkapjuk a válaszokat, mert eh, különben mindezt most fel kéne sorolnom ezeket a kérdéseket, és utána itt megkérnem a válaszokat. Ezért kérném, hogy ezeket a válaszokat kapjuk meg majd külön úton. A másik pedig a delegációk eh, utainak a felülvizsgálatával kapcsolatban elolvastam, hogy eh, ezek az emberek 40%-ában vannak jelen a munkaidejüknek, és én itt egy írásos választ tettem fel, amire még eddig nem kaptam választ, és ezért kérném önöket azt, hogy hogyan lehetne verifikálni ezt a kolosszálisan magas távollétet, mert hiszen itt azért ez se nem szabadság, se nem valamiféle brüsszeli oktatás, vagy bármiféle dolgokkal nem lehet ezt magyarázni. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mi delegációban működő munkatársaink folyamatosan dolgoznak, és nem is tudtam, hogy 5000 ember van ezekben a delegációkban a helyi foglalkoztatottakkal együtt. Tehát szeretném tudni, hogy hány főt tervezünk a külügyi szolgálatokban, tehát hány fővel számoljunk itt egyáltalán, hány státusszal. És ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy a biztonsági missziók például hova kerülnek a költségvetésben, mert hiszen itt valamiféle ellenőrző struktúrákat is kell teremteni ezek számára. Tehát nagyon fontos lenne tudni, hogy a bizottság ezeket a dolgokat hogyan fogja kézben tartani a jövőben. Ezt tudnunk kell, hiszen itt eh, igazgatás és ellenőrzési jogok is összefüggenek ezekkel a kérdésekkel. És még egy kérdés, hogy a relax területnek a különböző ö, eh, ö, eh, szó, foglalkoztatottjai hogyan kerülnek majd át a külügyi területre, hiszen az alapszabály az önkéntességből indult ki az eddigiekben, tehát akkor most ezt úgy képzeljük el, hogy azok az urak, akik most ott ön mellett ülnek, ezeket majd valahogy kényszerítik arra, hogy ezt megtegyék. Tehát egy kicsit itt ha, változik, úgy tűnik a hang nem is, az egész stílusa ezeknek a dolgoknak, tehát a koreperben elhangzott eszmecserék figyelembevételével, és azt gondolom, hogy ez azért nem fair a, a bizottság részéről, hogy ezek a hölgyek és urak itt egész egyszerűen többet tudnak ezekről a dolgokról, mint mi magunk. Először is, tisztelt Kreszle asszony, nagyon köszönöm, hogy azt mondta, hogy hiányozni fogok önnek, és másrészt pedig a külügyi szolgáltak kapcsolatban elmondottak a kapcsolatban. Hát én ugye az előd vagyok most ebben az esetben, a 2008-as évről volt eddig szó, és eh, hogy őszinte legyek, a külügyi szolgálatokkal kapcsolatban rendkívül sok kérdés van, ami még eddig nem került tisztázásra, és valahol talán Lady Estent, tehát ezért engedjük meg neki, hogy őt még hivatalosan a parlament még el sem fogadta, mint ahogy a többi biztos sem. Tehát gyakorlatilag nem követelhetjük meg tőle, hogy, eh, hogy valamilyen dolgokat már rögtön konkrétan elmondjon, holott még meg sincs a második bizottság. A másik dolog, vannak dolgok, amiket én személyesen ugyan ismerek, és van is véleményem erről. Az első például egy ilyen, hogyha angolul elmondhatom, akkor... Először is azt gondolom, hogy a jelenlegi nulla növekedésű ö, ö, munkatárs felvételi stratégia kihívásai mindenki számára világosak voltak. Ebben a keretben számos intézkedést hoztunk, annak érdekében, hogy optimalizáljuk a, a HR politikát, főleg képzéssel, tanfolyamokkal, mindazonáltal az Európai Bizottság szolgáltatása és ez a személyes álláspontom, és az Euró- Európét olyan helyzettel állnak szemben, amelyben sokkal több fejlesztési feladatot kell elvégezniük, anélkül, hogy megengednék számukra, hogy új munkatársakat vegyenek fel. Én megpróbáltam amennyire lehet a munkatársaimat megvédeni, de természetesen van egy költségvetési biztos, van egy általános költségvetés, a tanács ugye nem, akar, nem akarja, hogy többet költsünk el. A másik oldalon azonban azt kérik tőlünk, hogy legyünk precízebbek, legyünk egyre jobb, legyen a segítségnyújtás, közben pedig nem kapunk több embert, nem kapunk több munkatársat a segélyek kell kapcsolatos feladatok ellátására. A Europaid-ben minden 10 millió euróra, amikor én kezdtem, 4,2 8 ember volt évente, most 2, 3,8 ember van 2009-ben 10 millió eurónyi segítségnyújtásra. Tehát hatalmas a munka, mennyiség, és egyre nehezebb a munka, és ezért nehéz embereket toborozni, főleg a nehéz országokra, mert egyszerűen az emberek nem akarnak már oda menni. És ez is az oka annak, hogy csak 26 százalékos ez is az oka annak, hogy 26%-os betöltetlen álláshelyek száma. Tehát a központokban a temporary agentekre csak három éves szerződést tudunk kötni. Az embereket képezni kell, ki kell képezni, és akkor ismerik a munkájukat, és útnak indulhatnak. Nem, én személy szerint nem gondolom, hogy ez a jó stratégia hogyha jövőben lenne lehetőség ezt megváltoztatni, az jó lenne. Eddig nekem nem volt lehetőségem. Míg a delegációkban állandó munkahelyekre van szó. Az emberek maradhatnak folyamatosan. A szerződéses munkatársak is, mert szükség van rájuk. És még így is ilyen nagy a betöltetlen álláshelyek száma. Ami a jövőt illeti, ahogy már elmondtam, ezek az új, ezekről az új struktúrákról döntést kell hozni. Lady Ashton főképviselő feladata, mint ahogy ezt önök is tudják, az, hogy benyújtson egy javaslati csomagot közös egy szoros együttműködésben a parlamenttel áprilisban. És természetesen ezen csapat dolgozik, de nagyon sok dolog még nem világos. Ő teljesen világosan elmondta a meghallgatása során, és ez egyértelmű, hogy ez külső, a külszolgálat ugyanannyira elszámoltatható lesz, mint amennyire az Európai Bizottság. Azt hiszem, hogy ez alapvető a szerződés szempontjából. De hogy fogjuk ezt elvégezni? Ezt nem tudom. Jelenleg a, a jobbáhagyó hivatal hivatalt az Európai Bizottság delegálja a főigazgatóságnak, és aztán a főigazgatóság delegálhatja ezt a delegációkhoz. Ezt még vilá- ez még nem világos ma, hogy ez hogyan fog folyni. Én nem voltam a koreperben, nem tudom, nem kapom meg a jelentéseket, nem tudom, hogy mi hangzott ott el. Azt azonban tudom, hogy nagyon nagy nagyon aggasztó ez a kérdés önök számára, az önök számára is. Én most érkeztem vissza Közép-Amerikából, Guatemala-ban, Kosztarikában és El Salvadorban voltam. Guatemala olyan ország, ahol nagyon magas, nagyon nagy biztonsági kockázat. Itt van a legtöbb erőszakos bűncselekmény világon, merényletek, stb. Hogyha valaki oda megy, akkor biztonsági intézkedésekre van szükség, és az ottani, ott élőknek is biztonsági intézkedésekre van szükségük. És ezzel is nagyon nagy gond van. Hogyha jó munkát akarunk végezni, akkor biztonságban kell végeznünk ezt a munkát. És mindig is felelősnek éreztem magam a munkatársaim biztonságáért. Nagyon örülök annak, hogy a, ami az erőszakos bűncselekményeket illeti, nem igazán volt erre példa, de, de voltak esetek, és mindig lehet javítani a helyzeten. Köszönöm szépen. Még 10 percünk van, és 5 kérdésünk, úgyhogy kérem mindenki röviden szóljon hozzá. Ayala Sanders. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Ferrero Waldner asszonynak is, és gratulálok neki, és minden jót kívánok neki, és azt, hogy a tapasztalatát majd a jövőben is az európai ügyekben kamatoztathassa. Az elmúlt időszakban beszéltünk személyzeti jellegű dolgokról, a relax és egyéb más viszonyokról, és hogyha elnök úr megengedi, akkor szeretném most ezt a fórumot kihasználni arra, hogy Pilares Juárez úrnak is tiszteletemet fejezem ki, hiszen ő volt az egyik képviselője a bizottságnak Haitin, aki a földrengés miatt életét vesztette, és ezért azt gondolom, hogy ki kell fejeznünk tiszteletünket vele szemben, és ezt a haiti néppel szemben is szeretnénk egyben kifejezni, hiszen ők azok a személyek, akiket ez érintett, és ők azok, akiknek a biztonságáról most beszélgettünk a költségvetéssel kapcsolatban, és ezt kérem, hogy vegyük föl a jegyzőkönyvben is. Tehát akkor térjünk vissza a 2008-as költségvetésre, és szeretnék egy konkrét kérdést feltenni a biztos asszonynak. Két alapvető kérdésről. Az egyik az ensz kapcsolatos konkrét viszonyainkra utalnék. Az egyik az nem a minőségi jellegű eh, viszonyokra vonatkozik, hanem inkább a dokumentációra, az ellenőrzésre szeretnék rákérdezni, hiszen a számbevőszék panaszkodott, hogy nem kap betekintést ezekbe az anyagokba, dokumentumokba, és kérdezném, hogy például a koszovói ügynökségnél is ugyanez volt a problémánk, egyszerűen nem volt hozzáférésünk a dokumentációkhoz. Igen, hát ön most elhagyja ezt a tisztséget, de azért ennek ellenére kérdezném, hogy mit kéne tenni, hogy ez, ez a hiba megszűnjön, hogy, hogy átláthatóbbá váljon ez az oldal, tehát, hogy ez az ellenőrizhetőség a természetesen nagyon fontos együttműködés során az ENSZ-el hogyan növelhető. A másik kérdésem pedig pedig az, itt az NGO-kra szeretnék rákérdezni. Mégpedig ön is tudja azt, hogy itt volt bizonyos státuszaink, voltak azok az ügynökeink, akiket a bizottság saját maga rekrutált, illetve voltak azok a nem kormányzati, nem állami szervezeteknek a saját munkatársa is, és voltak itt bizonyos hibák, amelyekre a számvevőszék és a tevő is utalt. És kérdezném, hogy ezek a hibák, ezek valamilyen módon ezeknek az NGO-knak a hatékonyságát is megkérdőjelezi, tehát itt például elhangzott az is, hogy olyan vélemények is vannak, hogy ezt a kockázatot csökkenteni lehet. Elnök, kérném, hogy egy kicsit rövidebben adja elő a gondolatait, mert különben mások nem jutnak szóhoz, mert ez különben így nincsen rendben. Rendben. Akkor én csak itt azt szeretném megkérdezni, hogy tehát hogyan áll ez a helyzet, nem lehetne csökkenteni ezeknek a személyeknek a számát? Köszönöm szépen mindannyiunk nagyon sajnálom, ami Pilárral történt, illetve az összes családtagnak, kollégáiknak kifejeztük részvétünket. Reméltük, hogy ő csak eltűnt, de sajnos nem ez volt a helyzet. Az ezzel kapcsolatban a hozzáférés volt az első kérdés. Valóban néha láttuk, hogy nehéz a hozzáférés kérdése különösen akkor, amikor bizonyos ENSZ ügynökségek nem voltak tisztában azzal, hogy számukra ez nagyon fontos. Az ensz nagyon sokat dolgoztunk együtt, én magam is a főtitkárral és a mi főtitkár, illetve hát a főigazgató úr más szintekkel, és azt hiszem, hogy most már sikerült nagyon is tudatosítani bennük azt, hogy a számvevőszéknek hozzá kell férni a dokumentációhoz. Még akkor is, ha itt vagy ott, néha nehézségekbe ütközünk, és közbe kell lépnünk. Bangladesben például a, az igazolás, az számvevőszéki igazolás nagyon jól működött. Nagyon világosan elmondtuk nekik, hogyha ez nem működik, akkor a következ, következményekkel fog járni, és azt hiszem, hogy ez hatott. Ami a nem kormányzati szervezeteket és a kockázatokat illeti. Hadd mondjam el, hogy bizonyára tudja, a legfontosabb az a döntés, hogy amikor támogatást adunk, akkor ez egy nagyon szigorú kiválasztási folyamat eredményeképp jön létre, egy olyan rendszer rémén, ami mindenki előtt nyitva áll. Az ö, szakértőkből álló, nagyon szak, komoly szakértői csoport végzi utána a technikai és a pénzügyi elbírálást. Minden projektet így bírálunk el, teljes mértékben minden politikai behatástól ez, a mű, ez mentes, és nagyon jól működik ez a rendszer. Elnök, köszönöm szépen, és nagyon gyorsan Sanderberg képviselőnek adom meg a szót. Jeg vil spørge om EU's penge til Tyrkiet Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a, a mm, biztos asszonynak. Azonban mondanék valamit Törökországgal kapcsolatban. 2004 és 2012 között az Európai Unió Volt itt egy kis probléma, lehet hallani a tolmácsolást, kérdezi a hozzászóló. Nos, tehát kezdem még egyszer. Tehát szerettem volna köszönetet mondani a biztos asszonynak, és lenne egy kérdésem Törökországgal kapcsolatban. Az írásbeli válaszában azt mondta, hogy egy olyan összegről van szó, amely több milliárdra rúg, és a válasz úgy tűnt, hogy a probléma a miatt merül, merül föl, mert Törökország nem tudja ezeket az összegeket megfelelően eh, elkölteni. A svéd rádió készítette egy, vagy vizsgálatokat folytatott, és megmutatta azt, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy végig kell gondolni azt, hogy hogyan lehet a segélyeket felhasználni, és vannak néha csalási esetek is. Úgy tűnik, hogy ezeket az eszközöket valóban politikai célokra használták fel, politikai, politikai célokra még az etnikai kisebbségek egyáltalán nem kaptak semmilyen támogatást. Ezt szerettem volna elmondani. Aztán még egy pont van, amit szeretnék mondani. Úgy tűnik, hogy a biztos asszony nem ért egyet a hiba definíciójával. Úgyhogy azt szeretném tudni, nem, egy, nem erről van szó, nem én vagyok a felelős ezért, Rén úr felelős ezért, nagyon sajnálom, ő felelős a bővítésért, nem én vagyok a kompetens biztos asszony. Men kunne ikke lige spørge, det svar, der er givet her, er, er det ikke givet? Elnézést, én itt az ön írásos válaszára reagálok, arra utálok, nincs válasz. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő hozzászóló. Biztos asszony, az ön válaszait elolvasva úgy tűnik, hogy nekem ezek nem elegendőek, ezek a válaszok. A kettes kérdésben azt mondja, ön utal egy jelentésre, a 2009. január 22-i audit utánkövetésére, és ez a, az ensz kötött pénzügyi keretre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy 2009. januárja óta ennek nem volt utánkövetése? És mi történt az eredeti jelentéssel 2006. júliusában? 2006 és a 2009 utánkövetés között. A hármas pontban ön utal egy ex post ellenőrzési egység létrehozására, és ez 2007-ben jött létre, és nem előtte. A legfontosabb pedig az, hogy a négyes pontban a számvevőszék a közös relax információs rendszert kritizálja, és ön ezzel foglalkozik ez 2002-re vezethető vissza ez a bírálat. A számvevőszék egy AMIS című jelentést készített az audit és Management információs rendszerekről, és kérdezem, hogy ez most egy másfél éves probléma, vagy hét éves probléma? Nem gondolja-e, hogy a megfelelő és megbízható pénzügyi ellenőrzési rendszereket kellene a munkatársak védelmében is alkalmazni. Köszönöm szépen, szól a válasz. Az elsőre világos választ adhatok. A, a, a FAFA végrehajtásával kapcsolatos audit elkészült. 2006-ban ennek volt egy követése és ez január 22-én készült el tavaly. Az eredeti tíz ajánlásból nyolcat fogadtunk el, az ETCO mi és az ECO. ECO. És három ajánlás volt, amely nyitott maradt, ez a verifikációk tervezésével és eredményével kapcsolatos volt. Mind, mind ezeknek a verifikációknak a tervezése, mind az eredmények kommunikációja javult, és úgy láttuk, hogy az, az Edko és az ECHO is úgy látta, hogy ezt le lehet zárni. A további lépés az az volt, hogy egy egyéni ENSZ szervezetek ellenőrzés területén lehetett tovább lépni. Például Bangladesben vagy Algériában az ENSZ partnerek értékelése, illetve elemzésére került sor és úgy gondolta a DJ Edco, hogy ezzel az ajánlás végrehajtásra került. Volt még konkrétan egy probléma, amelyet az ENSZ által nyújtott biztosítékkal kapcsolatban merült föl. Itt a négy pilléres rendszer érvényes, a megfelelőség, a belső audit, azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előrelépésre került sor. És remélem, mint ahogy már mondtam is, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy a lehető legjobb módon együttműködjünk. Minden politikai okot felsoroltam eh, ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy olyan dologról van szó, amelyek amiben nem tudunk eltekinteni attól, hogy az ENSZ-el együttműködjünk. A dedikált expost ellenőrzés, amely 2007-ben indult a Relaxben, DJ Relaxben, ez a különböző auditok utánkövetésének eredménye volt. Az Európai Bizottság végrehajtotta a cselekvési tervet. Mi az export post control auditon dolgozunk, és úgy tűnik, hogy a számvevőszék ezzel elégedett. Tehát mi nagyon kevés pénzből gazdálkodtunk a KKBP-ben, és eközben e, e a aztán a költségvetés növekedett, vagy ennek a e, pénz, erre szent pénz növekedett. Ami az adatok minőségét illeti a közös Relax információs rendszerben, a mindennapi menedzsmentre és beszámolók elkészítéséhez szükséges adatok minőségének javítására koncentráltunk. Kezdetektől fogva erre koncentráltunk, de mindig eltart egy darabig, míg a végén valóban szisztematikus javulásokra kerülhet sor. Amit itt mit csináltunk részleteiben, az volt, az az, hogy volt egy adat menedzsmenttel kapcsolatos, adat minőséggel kapcsolatos keret, adat cleansing, adat monitoring, és azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben sikerült nagyban javítani a rendszert. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Tehát köszönöm, elnök úr, Ismétli magát a felszólaló. Nagyon sokan vagyunk itt, biztos azt, hogy akik roppant sajnálják azt, hogy öm, megy tőlünk, hiszen rendkívüli kompetenciával töltötte be, és eleganciával töltötte be mandátumát, pozícióját. Amikor önt láttuk a TV képernyőjén, büszkék voltunk európaiságunkra. De az elnök úr sürget, ezért rátérnék a kérdésemre. Nos, tehát a kérdésem biztos asszony, ez, hogy sokan várunk egy politikai testamentumot, és a folyamatos mentesítések a bizottságnak mindig ugyanazt a kérdést teszik fel, nem kéne-e már, hogy legyen egy közös eszközünk a külső fellépésekre? A tavalyi eh, ugyanilyen ülésen azt a választ kaptuk, hogy hát eh, ezzel lehetne szintetizálni azt, amit a különböző tanács, bizottság, a közös bizottsági elnök, mi a parlamenti képviselők, stb. stb. mind együtt teszünk, ezt lehetne koordinálni, egy szintézisbe foglalni, mi gondol erről? Végtelenül köszönöm, mondja a biztos asszony, különösen azt a, a dicsérő szavait. Én is nagyon sajnálom, hogy nem leszek itt ebben a pozícióban a jövőben. A kérdésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon komplex lenne ez az eszköz. És ahhoz, hogy egy ilyen egységes eszközt létrehozzunk, úgy gondolom, hogy előbb egy nagyon elmélyült elemzésre lenne szükség arra vonatkozóak, hogy ennek milyen lehetséges következményei lennének. Ezért ebben a pillanatban se igen, se nemet nem tudok mondani. Igazából ebben a pillanatban magunknak és a szakértőknek és talán még a számvevőszéknek is fel kéne vetni ezt a kérdést, és elgondolkozni azon, hogy talán egy elemzést kéne végeznünk arra vonatkozólag, hogy milyen előnyei és hátrányai lennének ennek a megoldásnak. Azt hiszem ez a legőszintébb válasz, amit önnek adhatok. A téma mindenképpen fontos, és igaz, hogy nagyobb koherenciára van szükség, több harmonizációra, de ugyanakkor nem tudom, hogy utána, amikor konkretizációra és a részletekre kerül sor, akkor is ennyire előnyösnek látnánk ezt a megoldást. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ezen a meghallgatáson, és most Johannes Tamesnek adom meg a szót a szemvevőszék részéről. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők! Azért hívtak meg, hogy az Európai Számvevőszék megállapításairól beszámoljak önöknek. A, ez a éves jelentésünk 11. fejezete az administratív költségekre vonatkozik. A 11. fejezet a számvevőszék éves jelentésében négy kategóriát, információ kategóriát tartalmaz. Először is a tranzakciókról van szó benne, majd a belső ellenőrzési rendszer működéséről, harmadsorban az egyedi ö, ellenőrzésekről, amelyeket a számvevőszék végzett, és negyedsorban a korábbi számvevőszéki megállapítások betartásáról vagy nyomon követéséről. Ami a tranzakciókat illeti. A számvevőszék vizsgálatai során a 2008-as évet vizsgálta, és ezen belül 55 tranzakciót vizsgált meg. A munkájának eredményeképp megállapította, hogy ezek a tranzakciók nem jelentettek jelentős problémát. Tehát nem volt semmi komoly probléma az általunk vizsgált tranzakciókban. Ami a belső ellenőrzést illeti, a számvevőszék szintén nem talált jelentős hibát. A harmadik pontban megvizsgáltuk azokat az egyedi kérdéseket, néhány egyedi kérdést, és elmondanám, hogy milyen eredményekre jutottunk a 11. fejezetben. Egy lábjegyzetben részletesen is megtalálható, hogy a különböző intézményekre vonatkozólag milyen megállapításokat tettünk. A lényeg az, hogy a megjegyzéseinket elfogadták az intézmények, az illető intézmények, és most jelen pillanatban nyomon követjük, vizsgáljuk azt, hogy a megállapításainkat hogyan veszik figyelembe, hogyan alkalmazzák megfigyeléseinket az illető intézmények. A negyedik rész a nyomonkövetés tehát, illetve megfigyeléseinknek a figyelembevétele. Ezzel kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy a legfontosabb témákban bizonyos előrelépést lehetett tapasztalni az átfogó összes, mindent összefogó véleményünk az administratív költségekkel kapcsolatban az, hogy a számvevőszék pozitívan ítéli meg ezt a területet. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell azt is, metodikai szempontból, ami szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Számvevőszék globális véleményt alkotott egy globális konklúziót vont le az intézményekről együtt. Tehát általánosságban nem az intézményeket külön-külön vizsgáltuk, hanem együttesen. Köszönöm szépen, elnök úr! Eh, Köszönöm szépen a számbevőszéknek, most pedig eh, Catherine Dének adom meg a szót, az Európai Bizottság főtitkárának. Sok szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen, elnök úr, sok szeretettel köszöntök én és mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek újra a szakbizottságban, és köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy meghívtak ma. Az egyik bizottság és a, tehát a két bizottság közötti átmenetben én vagyok itt a kontinuitás, és nagyon örülök, hogy mondhatok néhány szót arról, hogy mit tettünk az elmúlt időszakban a menedzsment és ellenőrzési rendszer javítása érdekében, amelyért ugye mi felelősök vagyunk. Volt lehetőségem már korábban is elmondani ezt, e, és remélhetőleg meggyőzni önöket arról, hogy nagy forrásokat e, fordítunk a legfontosabb menedzsment és pénzügyi e, kihívásokra, és azt gondolom, hogy fogható eredményeket tudunk elérni. Az Európai Bizottságnak sikerült az, az egyik legnagyobb bővítést menedzselnie, és emellett folyamatosan dolgoztunk azon, hogy fontos politikai eredményeket érjünk el. Persze ez nem jelenti ezt, hogy minden tökéletes, és mi vagyunk az elsők, akik rögtön látjuk, hogy évről évre mit lehetne javítani. Az Európai Bizottság még nem kapott, nem minősített azt a számvevőszéktől. Azt gondolom, hogy önök a szakbizottság nagyon jó információkkal rendelkeznek, és remélhetőleg önök is látni fogják, hogy milyen nagy, elő, milyen nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a menedzsment és ellenőrzési rendszerünket javítsuk. Az új bizottság az régi elnökkel ugyanazok, ugyanazon elkötelezettséggel dolgozik majd ezen. A legutóbbi alkalommal, amikor jelentést készített a számvevőszék, akkor bátorított bennünket, hiszen felvetette az előrelépéseket és a pozitív eredményeit az a törekvéseinknek. Azt gondolom, hogy ez számos fontos intézkedésre vezet vissza, amelyek erről éveken keresztül vitáztunk, és amelyek bevezetésre kerültek a bizottságban. Csak néhányat szeretnék említeni, amelyeket, amelyek önöket gondolom különösen érdekel. Először is azt gondolom, hogy évről évre sikerült javítani a szintézis jelentéseknek a minőségét. Nagyon örültünk annak is, hogy láttuk, hogy az Európai Számbevőszék látta, hogy az éves tevékenységi beszámolók minősége is javult, és ezt eh, a főigazgatóságok készítették a szintézis jelentéshez. Aztán dolgoztunk azon a cselekvési terven, amelyet 2006-ban fogadott el az Európai Bizottság ennek a végrehajtásán, ez az integrált belső ellenőrzési rendre, rendre vonatkozott, és azt hiszem, hogy ennek köszönhetően sikerült most egy sokkal erősebb belső ellenőrzési rendszert alkalmazni. Emellett a szakbizottság szorosan figyelemmel követte az Európai Bizottság 2009-es cselekvési tervét az, a strukturális fellépések ellenőrzésével kapcsolatban. A munka folytatódik, és az új előrelépési jelentésben fogunk erre még kitérni. az a dászok éves rendszere, amely itt a tagállamokkal megosztott felelősségvállalásra vonatkozik. Itt Kálasz úrral együtt nagyon sokat tettünk ennek a rendszernek az átláthatóságáért, és azért, hogy az adatok rendelkezésre álljanak, megfelelő weboldalon közzétételre kerüljenek, és linkeket hoztunk létre a nemzeti honlapokhoz. Egy új terület, amelyen foglalkozunk, az Európai Bizottság koncepciója a tolerálható e, hiba kockázattal kapcsolatban. Ezt 2008-ban indítottuk ezt a koncepciót, és megpróbáljuk e, ezzel megtalálni az ellenőrzési költségek és a kockázat közötti megfelelő egyensúlyt. Tudom, hogy vannak még területek, amelyek érint, éri, érteklik a szakbizottságot. Először is Szeretnénk a strukturális alapok területén javítani a helyzetet. Tudjuk, hogy a fejlesztési biztos tájékoztatta önöket arról, hogy hogyan koncentrálunk az audit tevékenységre, a nagyobb eh, hiba eh, százalékkal vagy hiba szinttel dolgozó projektek esetében. Az új, szak, az új bizottság remélhetőleg gyorsan elkezdi a munkát az jogszabályalkotás egyszerűsítésében. Itt azt gondoljuk, hogy bizonyos változásokkal sikerülhet az ellenőrzési költségeket csökkenteni, és a pénzügyi tranzakciók szintjét. Emellett új egyszerűsítési, újabb egyszerűsítést szeretnénk elérni a támogathatósági szabályokkal kapcsolatban. Májusban fogunk erre javaslatot benyújtani. Emellett azon is dolgozunk, hogy egyszerűbb teljesítési mechanizmusokat hozzunk létre a több éves kereten belül. Összességében annyit mondanék, ahogy már elmondtam, folytatjuk tovább a, továbbra is folytatjuk a hiba, tolerálható hiba kockázattal kapcsolatos koncepción kidolgozását, mert ez remélhetőleg jobb egyensúlyt hoz létre az az ellenőrzési költségek és a még mindig nagyon kiterjedt ellenőrzés között. Ezek lennének a legfontosabb javaslataink, számos ágazati politikában konkrét javaslataink lesznek emellett, és várjuk azt, hogy ezzel a szakbizottsággal folytathassuk a vitát ezzel kapcsolatban. Ez lett volna bevezető elnök úr, nem szeretnék további részletekbe menni, ha csak önök nem kívánják ezt. Elnök Liberácki úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Föltitkár asszony. a folyamatossággal kapcsolatban. Ez bizony, ahogy ön is mondta, előny. Előny, hogy vannak olyan emberek, akik maradnak, akkor is, amikor a biztosok lecserélődnek. Sőt, vagy összekeverednek a tárcáik. Hadd kérdezzem meg, az európai biztosok számára előirányzott viselkedési kódexek kapcsolatban, hogy lesz-e új viselkedési kódex, illetve ez figyelembe veszi-e azokat az aspektusokat, mint például érdekkonfliktus, összeférhetetlenség. Ezzel kapcsolatban lesz-e pontos definíció. Eddig nem sikerült meghatározni azt, hogy milyen fellépésre van szükség, hogyha összeférhetetlenséget fedezünk fel, akkor mi a teendő? Aztán hiányzik a világos átláthatóság akkor is, hogy ha vendégszeretetet, vagy ajándékot, vagy talán valami mást fogadnak el, akkor mit fogadhatnak el, és ha elfogadnak, akkor mi a teendő? Az Európai Bizottság valószínű-e, hogy felülvizsgálja a magatartási kódexét, és elfogad egy új verziót 2010-ben, ezután aztán majd lennek még kiegészítő kérdéseim is, ha az elnök úr megengedi. Köszönöm szépen! Ahogy bizonyára tudják, van magatartási kódexe a bizottságnak, ezt felülvizsgálták néhány évvel ezelőtt. Nagyon szigorúan veszi ezeket a kérdéseket. A következő bizottság politikai iránymutatásai alapján nagyon komolyan veszük a maga tartási kódexet, és adott esetben felül is vizsgáljuk. De emellett vizsgáljuk azokat a lehetőségeket is, amelyek értelmében egy kicsit in, intézmény közibb módon lehetne megvizsgálni ezt a kódexet. Nem tudom elmondani, hogy erre mikor fog sort kerülni. Nagyon sokat dolgoztunk az etikával kapcsolatban, és nagyon sok összehasonlító munkát végeztünk a bizottságban. Tanulmányok készültek a témában, de a bizottságot már most is nagyon szigorúan ellenőrizzük, és nagyon magas normáknak kell megfelelniük. Igazából ilyen pillanatban csak ennyit tudnék erről mondani és még utalnék arra, amit az elnök úr mondott az iránymutatásokkal kapcsolatban, és rámutatnék arra is, hogy a bizottság ezt a kódexet a tapasztalatok alapján felül kívánja vizsgálni, de hogy pontosan mikor ezt nem tudom megmondani. Köszönöm szépen. Hát legalább azt várjuk, hogy a jelenlegi magatartási kódex egy részét felülvizsgálják. Főtitkár asszony új bizottsággal fog együtt dolgozni, és ráadásul még a tárcák sem lesznek ugyanolyanok, mint eddig. Biztos-e abban, hogy nem lesz e, átfedés a tárcák között, a hatáskörök között, sőt, akár érdekkonfliktus. Például az adócsalásért felelős biztos lesz felelős az adózási rendszerért is. Ön szerint egy ilyen kombináció elfogadható? főtitkárasszony. Hát először is a tárcák kiosztásával kapcsolatban azt hiszem, hogy az elnöknek nagyon sok különféle agályt kellett figyelembe vennie annak érdekében, hogy sikerüljön a testület különböző tagjai között igazságosan elosztani a munkaterhet. És azt hiszem, hogy ebben az erőfeszítésében ő sikerrel is járt nagy mértékben nap mint nap egyre gyakrabban mondjuk azt, hogy hát igen, egymás különböző területeken átívülő problémák vannak, tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy egy tárca hol ér véget, és hol kezdődik egy másik biztosnak a hatásköre. Ezért egy testületről van szó, amely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy csoportokban dolgozzon. Különösen az ilyen több témán átívelő kérdés esetében. A az elmúlt bizottságban is nagyon hatékony együttműködést sikerült létrehozni különböző biztosok és az ő alkalmazottai között, például az energia és a klíma területén. Nincs jelen pillanatban szakmai aggályom azzal kapcsolatban, hogy átfedések vannak a portfóliók között, hiszen látom, hogy mennyire eltökéltek az új bizottsági tagok abban, hogy együttműködjenek még szorosabban, mint a múltbeli bizottsági tagok. És emellett nem látom azt se, hogy összeférhetetlenség lenne azzal a tárcával kapcsolatban, ahol az adó és vámügyi biztos ugyanakkor felelős az adócsalás elleni hivatalért is. Szerintem itt nincs összeférhetetlenség a két terület között. Tökéletesen lehetséges, hogy mindkét területért egy személy legyen felelős probléma nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen, főtitkár asszony. Azt mondta, hogy nagyon fontos, szükséges és szándéka is pénzt megspórolni, megtakarítani. Mi az ön véleménye ebben az összefüggésben? a végrehajtó agynökségekről. Az végrehajtó ügynökségek sikertörténetnek tekinthetők-e? Ezeket meg szeretné sokszorozni, vagy azt szeretné mondani esetleg, hogy nem lesz több végrehajtó ügynökség, hatékonyak-e ezek? A, kiegészít, a, a több költséggel járnak, és több hatást hoznak-e? Válasz. Nincs túl sok végrehajtó ügynökségünk, ez egy eléggé új jelenség. Én úgy látom a dolgokat, hogy az az általános értékelés, hogy ezek hatékonyak és költséghatékonyak. És azok a felülvizsgálatok és értékelések, amelyek készültek, azt mutatják, hogy ezek egyszerűbben és olcsóbban tudja, tudnak bizonyos politikai feladatokat elvégezni. Tehát amit kiszerveztünk végrehajtó ügynökségekbe, ezeket, ezeket meg lehet szűkre lehet szabni, és le lehet határolni. Azt gondolom, hogy az általános értékelésünk az, hogy az hogy ezek hatékonyak, hasznos módjai annak, hogy a európai szinten a pénzügyi célokat teljesítsük. Nem tudom azt mondani, hogy lesz-e több vagy nem lesz több, Egyszerűen a végrehajtási kihívásokat kell megvizsgálni a jövőben, és esetről esetre vizsgálni azt, hogy jobb-e esetleg az, hogyha az, hogyha, az Európai Bizottság végzi el a feladatokat, vagy pedig hatékonyabb, költséghatékonyabb-e az a mód, hogyha a végrehajtó ügynökségek végzik ezt el. Úgyhogy azt hiszem, hogy a különböző eszköz, tehát a nagy eszköztárunk egyik eszköze a végrehajtó ügynökség, és vannak olyan területek, ahol ez hasznos lehet, van, ahol nem. Esetről esetre kell ezt vizsgálni, nem lehet szerintem ezt általánosan megítélni. A, ta- a tapasztalat, az eddigi tapasztalat pozitív. Köszönöm. Ez következő kérdés. Főtitkár asszony, ön a e, írásos válaszában azt mondja, hogy 7500 tehát 40 ezerből 7500 projektet a Europe Aid menedzsel. A többi 32,5 ezer projektet fel tudja osztani, elmondani, hogy kik menedzselik ezeket, és hogyan menedzselik ezeket. Mi a helyzet ezekkel? Tehát a 32,5 ezer projekttel. I'm afraid I don't know. It's a pity that Mr. Richel has just left the room. He was here. Választ. Nagyon sajnálom, de nem tudom, nagyon sajnálom, hogy eh, kollégám elment itt néhány perc, eh, perccel ezelőtt, biztos tudta volna a választ, eh, írásban meg, tud, meg tudjuk ezt küldeni. Következő kérdés, jó? Akkor rátérünk a következő kérdésre. A nemzeti menedzsment nyilatkozatok. Az Európai Bizottság mit tervez annak érdekében, hogy a tagállamokat arra bátorítsa, az összes tagállamot, hogy a tagállami nyilatkozatokat nyújtsa be? Tudjuk, hogy ezek a tagállami nyilatkozatok nem egységesítettek azt várja el, hogy lesz, hogy egy biztos előkészít egy egységesített adott ajánlás keretet, amelynek köszönhetően a tagállami nyilatkozatok egységes formátumok lesznek. Válasz. Biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy az Európai Bizottság általánosságban támogatja a tagállami nyilatkozatokat, vagy nemzeti nyilatkozatokat, de nem sikerült az összes tagállamot meggyőzni arról, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Ezek egyelőre csak önkéntesek. Azon tagállamokkal, amelyek ilyet benyújtanak, együttműködünk. Nem ismerek olyan terveket, mely szerint ezeket harmonizálni kellene, de nyilván együttműködünk abban, hogy hogy javítsuk ezeket a nyilatkozatokat, ahol ezeket lehet, és a lehető legjobban használjuk fel. Másodszor jó példaként alkalmazzuk ezeket többi tagállamnak felmutatva, tehát a többi tagállamot megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy ezt meg lehet csinálni, ez hasznos, és és a, költség, a közösségi költségvetés jó menedzsmentjét is segítik ezzel. Megpróbáljuk tehát a tagállamokat aktívan bátorítani arra, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és azokkal, akik használják ezt a lehetőséget, szorosan együttműködünk. Elnök úr, ha megengedi, még egy utolsó kérdést tennék fel, mondja a jelentéstevő. E, itt Konkrétan egy tagállammal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést a kozlodói um, atomerőművel kapcsolatban. Kaptunk erről egy dokumentumot, de nem teljesen világos számomra, hogy melyek a lehetőségei az európai finanszírozásnak. Mert uh, itt uh, 2035-ös perspektíváról van szó, és várom az ön válaszát. I'm not sure what nem tudom, um, hogy milyen anyagot kaptak ezzel kapcsolatban. Mi a kozlodói erőműnek a bezárását finanszírozzuk, és ezek az Ignalina és más erőművekhez hasonlóan állnak rendelkezésre, tehát megpróbáljuk kiterjeszteni 2013-ig a támogatásokat a bezárással kapcsolatban, de ezen túl amíg van, ez nem tudom, hogy ez a bezárási költségek, vagy, vagy milyen költségek, azt nem igazán tudom. Grazie all'onorevole Liberalski. Do la parola adesso agli... Köszönöm szépen Liberacki úrnak, és akkor most megadom a szót a többi képviselőnek, Kreszle úr asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy a főtitkár asszony ismét körünkben van, és három kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdés a kooperációs és verifikációs mechanizmus illeti Romániával és Bulgáriával kapcsolatban, amely az önszolgálati területén kerül kidolgozásra, hiszen nagyon sok szabálytalanságot tapasztaltunk, és erről ön is ír. A hatos pontban például a korrupció elleni harcban mi a lírikus hangvételű válaszokhoz már hozzá vagyunk szokva, de hát azért ennek ellenére örülnénk, hogyha néhány eredményt is kaphatnánk ezzel kapcsolatban. Ugyanis a bizottságunk azt kérte, hogy ezek a fejlődési jelentések tényleg utaljanak a fejlődésre, tehát konkrétan és világosan utaljanak arra, hogy milyen fejlődés sikerült elérni a korrupció elleni harcban. Hiszen nagyon jó lenne, hogyha végre ezek valóban fejlődési jelentések lennének, hogy láthassuk ezeket a fejlődéseket, és nem értem, hogy az Olafot miért nem vonjuk be a külön jelentésbe se most Romániával és Bulgáriával kapcsolatban. Tehát akkor én máshogy képzelem el a felelősségre vonhatóságot az Európai Parlamenttel szemben, hiszen Koszovó is egy nagyon fontos területet jelent, és ez 600 millió euró volt azért mindenképpen, ami egyébként nem bukkan föl ezekben a jelentésekben. A másik kérdés pedig, ha már az Olafot említettem, van egy problémánk az átmeneti Olaf vezérigazgatóval kapcsolatban, ugyanis itt volt egy púcs, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az Európai parlament, tehát nem vonták bele a vezérigazgatói poszt betöltésének a folyamatában, ami egy nagyon nehéz ügy, hiszen a vezérigazgatónak függetlennek kell lennie, ez az előírásból következik így. És én ezt nagyon is problematikusnak tartom ezt az ügyet, és ezért most kérném azt, hogy ki fog visszalépni majd akkor, hogyha az Európai Bíróság részben vagy teljesen anulálja ezt a folyamatot, ami az Olaf vezérigazgatójának a kinevezésével kapcsolatban folyik, tehát Kalász biztos úr azt mondta, hogy ő most nem illetékes ebben sem, mert er, jövőbeli biztos pedig azt mondta, hogy ő még nem felelős, tehát akkor kérdezem, hogy ki lesz ezért felelős a jövőben. A harmadik kérdésem a külügyi szolgálatra vonatkozik hiszen az egyik ezt ön vezetőként vezeti ezeket a szolgálatokat, és nagyon sok sikert kíván, kínál, kívánok ehhez, de mi aggódunk az iránt, hogy nagyon sok minden zárt ajtók mögött zajlik, és nagyon sok illetékes szemét nem vonnak be ezekbe a folyamatokba, és nagyon sok kérdés merül föl, például, hogy ez a külügyi szolgálat egyáltalán mekkorára nőhessen, milyen ellenőrzési folyamatokat kell betartani, az alapszabálya milyen módon fog változni annak annak érdekében, hogy ez a szolgálat, ez vezethető legyen, lesznek-e valamiféle kényszerítő erejű szabályozások, mert eddig önkéntesek voltak ezek, és nagyon fontos lenne költségvetési szempontból tudni azt, hogy európai hivatalnoknak kell lennie e, ezeknek a személyeknek, hiszen ez nagyon sok felelősségvállalási jogi e, szemponttal is összefügg ez a dolog, és én azért szeretnék aggályomnak hangot adni azt illetően, hogy a tanács sokkal jobban tájékozott, mint mi vagyunk, hiszen a Koreper embernek a beszámolói múlt hétről rendelkezésre állnak. Tehát azt szeretném kérni, hogy mikor tekintenek bennünket is ugyanolyan fontos partnernek, mint ahogy a tanácsot. Ez lenne az egyik kérdésem. Köszönöm szépen. Thank you. Well... Köszönöm. Hát, ha megengedik, akkor egy kicsit hosszabban válaszolnék ezekre a kérdésekre. Először is az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus. Ahogy Gresszel is nagyon jól tudja, nagyon nehéz kérdéssel kell megküzdenünk itt, hiszen a jogi és bírósági rendszer változik ebben a két tagállamban, és egy új rendszert, új ellenőrzési eljárás kell bevezetnünk. Tehát szerintem itt nem realista elképzelés, hogyha nagyon gyors változást várunk. Köszönöm azt, hogy az, illetve elmondanám azt, hogy az Európai Bizottság tagjai az illetékes hatóságokkal nagyon mély együttműködésbe kerültek, és szerintem ez nagyon nagy előrelépés. Jelentős jelentéseket írunk, körülbelül júliusban egy általános, és a tavasz folyamán egy időszaki jelentést szoktunk kiadni. Mindkét tagállam jól együttműködik, megpróbálják azokat a rendszereket megváltoztatni, amelyek már régóta fennállnak. Egy oldalról arról van szó, hogy a megfelelő jogszabályok megszülessenek a két állam kormányai, a büntető törvénykönyvet változtatják folyamatosan, modern jogi rendszereket próbálnak felállítani, új bírákat és a bírósági dolgozókat próbálnak beállítani munkába, és megpróbálják az új törvényeket végrehajtani. Az Európai Bizottság a végrehajtás bizonyítására helyezi a hangsúlyt, azt akarjuk látni, hogy a megfelelő eljárások helyükön vannak, és hogyha valaki törvénybe ütköző cselekvést követ el, akkor az bíróság elé viszik, és megkapja megfelelő büntetését. A két országban még azért nem sikerült befejezni a munkát, mert nem vagyunk a végrehajtás végrehajtás fokával elégedettek, és úgy érezzük, hogy a, még megfordítható a folyamat. Tehát az elmúlt szeptemberi előrehaladásról szóló jelentésből is kiderül, hogy van előrehaladás, és amikor a következő jelentést tavasszal vagy nyáron kiadjuk, akkor meggyőződésem, hogy további előrelépésről tudunk beszámolni, de óriási akadályokat kell leküzdeni, egész országokat kell átszervezni, és persze ez nagyon sok pénzbe is kerül. Az korábbi határozatokat elektronikus formában is rendelkezésre kell bocsájtani, annak érdekében, hogy az ország bármelyik pontján lévő bírák hozzáférjenek. És például Romániában nem könnyítette meg ezt a munkát az, hogy hát óriási feladat áll előttünk. De meggyőződésem, hogy az előrelépésről szóló jelentés mélysége fejlődött, tehát sokkal mélyebb volt a jelentés, sokkal mélyebben beletekintett a helyzetbe, hiszen mi is sokkal jobban megértettük azt, hogy hogy működik a rendszer, és sokkal jobban együtt tudtunk működni a két állam hatóságaival. Ami az Olaf helyzetét illeti, nem gondolom, hogy bármilyen helyzet alakult volna ki, ami aggályra adna okot vagy amely miatt az Európai Bíróságnak határozatot kéne hoznia. Az Európai Bíróság feladata az, hogy biztosítsa, hogy a szolgálat folytatódik akkor is, amikor egy tragikus esemény következik be, mint például egy főigazgató halála. Az Európai Bizottság öm, természetesen cselekedett, Bruckner úr már kijelölt helyettest akkor is, amikor ő nem tudott ott lenni, az Európai Bizottság biztosította a szolgáltatás folyamatosságát, és a jogi szolgálat megállapította azt, hogy az Európai Bizottság helyesen járt el. Tehát szerintem itt nincs min aggódni. Ami a folyamatos működést és a védelem folyamatosságát, az Európai Unió pénzügyi, pénzügyi érdekeinek védelmét illeti, az folyamatosan biztosítva volt most fel fog gyorsítani az új főigazgatói pályázati folyamatot, ennek a kiírását intézményközi pályázatra fog sor kerülni, és úgy gondolom, hogy az új biztos is elmondta, biztos jelölt is elmondta, hogy hajlandó erről tárgyalni az új főigazgató állásának betöltéséről az több intézménnyel is, hogy mindenki tudja, hogy megfelelően kalibrálják, beállítják azt, hogy milyen kvalifikációért, milyen, mi, milyen készségeket keresünk az új szemében. Ez a folyamat tehát már beindult a szokásos szabályok értelmében, és új főigazgatót keresünk. A parlament és a tanács is természetesen részt fog venni a döntéshozatali folyamatban, amelynek során meghatározzuk, hogy milyen kritériumokat, milyen típusú új főigazgatót keresünk, és természetesen az új főigazgató kinevezése intézményközi eljárás keretében fog megtörténni. A külső fellépések szolgálat felállítása, hát erről már nagyon sok vitát folytattunk, talán nem ez a szakbizottsággal, de ezen szakbizottsággal, de a parlamenttel mindenképpen. A parlament elnöke és a parlamenti képviselők, akik a szerződésen dolgoztak, különösen a külső fellépésekkel foglalkozó szolgálat témájával, tudják ezt. Nagyon nehéz különböző szabályokat, különböző embereket összerakni egy szolgálatba és egy új dolgot létrehozni. De azt hiszem, hogy a jó megközelítést alkalmaztuk, amikor úgy döntöttünk, hogy először azt kell meghatároznunk, hogy mit akarunk, hogy ez a szolgálat milyen feladatokat végezzen el, utána vizsgáljuk azt meg, hogy milyen szabályokat kell megváltoztattunk ennek érdekében, és utána állítjuk fel ezt a szervezetet magát. Most számos dolgon dolgozunk egyszerre, lesz egy döntés, amit a fő képviselő a konzult, parlamenti konzultáció után az Európai Bizottság be, leegyezésével be fog nyújtani. Úgy gondoljuk, hogy szükséges módosítani a nemzet a szabályzást annak érdekében, hogy a parlamentet is jól be tudjuk vonni, és azt hiszem, hogy a személyzeti szabályzatot is változtatnunk kell. Hadd mondjak egy példát. Egy biztos a bizottságon kívüli szemétől nem fogadhat el utasítást, azonban a jövőben szükséges lesz a bizottság számára dolgozó emberek számára, hogy a külső fellépések szolgálat tagjaitól is kaphassanak utasítást, pedig ezek nem az Európai Bizottságnak dolgoznak szó szerint. Tehát e, ilyen jellegű szabályokat kell megváltoztatnunk. Továbbra is dolgozunk azon, hogy meghatározzuk, hogy ez a külső fellépések szolgált miért is legyen konkrétan felelős. Szerintem logikus lenne például adminisztratív költé, költségeiért ők legyenek felelősek, és azt hiszem, hogy a parlamentben a főképviselő már egy meghallgatáson elmondta, hogy ő elfogadja, hogy ő legyen felelősségre vonható a parlament előtt a költségek kezeléséért. Meggyőződésünk, hogy a működési költségek szempontjából jobb lenne, hogyha ezeket a bizottság hajtaná végre a négyes fejezet alatt. Tehát persze ezt meg kell vitatnunk nekünk, a parlamentnek és a tanácsnak is, de hogyha a biztos önök felé elszámoltatható, az is egy jó megoldás lenne. Ezek tehát azok a gondolatok, amelyek körül mozgunk jelen pillanatban. Úgy gondolom, hogy néhány héten belül lehetséges lesz, hogy az Európai Bizottság benyújtsa javaslatát, amely az vonatkozó személyzet és egyéb szabályzatokat módosítja. Ezután a parlament és a tanács megkezdheti a vitát, amely fontos abban, abból a szempontból, hogy a külső szolgál, fellépések szolgálat fellépítése megkezdődhessen. Ezután kezdődik meg az a folyamat, amely a külső fellépések szolgálat felelősségét és hatáskörét meghatározza. Elnök. Köszönöm szépen. 20 percünk van, 5 kérdés és 5 válaszra, és egyébként majd akkor viszont be kell fejeznünk ezt az eszmecserét. Állja asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a főtitkár asszonynak ezeket a pótlagos információkat is. Még egy kérdés. Ugyanis a módosítással kapcsolatban, amelyet a költségvetéssel kapcsolatos változtatásra vonatkozik az új struktúrák vonatkozásában, van-e valami olyan változtatás, ami az eddig problémákat okozó dolgok miatt keletkezne, hiszen itt problémákat kell megoldani, például a Galileóval kapcsolatos dolgokat szabályozni, másrésztről viszont vannak olyan több évre kiosztott projektek, amiket viszont a számbevőszéknek évente kell ellenőriznie, és ezek persze olyan dolgok, amiket a bizottság elég gyakran felhoz indokként, hogy miért keletkeztek az egyes években bizonyos hibák. Azt hadd kérdezem meg, hogy ez módosításra kerül-e. A másik kérdésem a külügyi kapcsolatokra vonatkozóan elmondta azt, hogy a, nem lehetne-e a költségvetési szabályzat változtatásával kapcsolatban a 102-es és a 168-as cikkelje kapcsolatban valamiféle krízis helyzetekre kialakítani szabályozást, hiszen vannak krízis helyzetek, vannak a szabályzások, de nincsen semmi olyan valóban kialakult mechanizmusunk, szabályunk, amit ilyen esetben követhetnénk. A harmadik dolog pedig az olaf kapcsolatban mi agály, aggódunk azt iránt, hiszen itt hallottuk is a számbevőszék részéről is, hogy az a kapcsolatban azért ez egy nagyon e, kényes kérdés, hiszen meddig fog tartani e, ez az átmeneti időszak, ameddig nem e, kerül betöltésre ez a tisztség, hiszen nagyon fájdalmas és nagyon hiányoljuk a, a, a, itt Őt azonban tudnunk kellene azt, hiszen ez a tisztség ez felelős a tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hiszen a hierarchiáját tekintve sem volt ez az egész helyzet teljesen világos, inkább belső kérdésként zajlott ez, és ezért szeretnénk valami közelebbi információt kapni erre nézve. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az első kérdés. Az Európai Bizottság szándéka az, hogy korlát, korlátozza a a pénzügyi szabályozások változtatását csak arra, amennyi abszolút szükséges a, kül- a külszolgálat működéséhez. A Lisszaboni szerződés itt erre vonatkozik, ugye? A az a választásunk, hogy csak erre korlátozzuk a változtatásokat. Májusban egy általánosabb javaslatcsomaggal fogunk itt megjelenni a pénzügyi szabályozás módosításával kapcsolatban. Az, az ön által említett módosítás azonban nem tartoznak külszolgálati módosításokhoz ami a válságmenedzsmentet, illetve ellenőrzést illeti, vagy krízis ellenőrzést, nem tudom pontosan, hogy milyen aspektusra gondolt. De nyilván gyorsan kell reagálnunk válság esetén, hogyha a műveleti kiadásokért való felelősség az Európai Bizottságé marad, eh, akkor ez így folytatódik, hogyha más lesz a helyzet, és a külszolgálat lesz felelős bizonyos pénzkiadásokért, akkor eh, itt eh, megosztásra kerül sor. De ezt, ezt kevésbé, valószínűnek, kevésbé tartom valószínűnek. Ami az Olafot illeti, hadd próbálja megmagyarázni, hogy mi történik általában egy olyan szerencsétlen helyzetben, hogyha valaki mondjuk elhúny, vagy, vagy nem töltenek be egy álláshelyet. A szabályok szerint a leginkább szolgálati szinten legidősebb személy kell, hogy átvegye a vezetés. És az a személy, akiről itt szó van, Bruno úr őt már kijelölte régebb óta. Nincsen tehát hézak, fontos, hogy legyen kontinuitás minden más Európai Bizottsági Szolgálatban, ahol eh, a főtitkár vagy az igazgató hiányzik, mert eh, mondjuk életét veszti, vagy másokból, eh, következő személy, tehát a legrégebb régebb óta szolgálatban lévő személy veszi át a vezetést. Nos, Nyilván ez nem egy kívánatos, hosszú távú megoldás, teljesen világos megoldásra van szükség, és ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy meggyorsítja az új főtitkári poszt kiírását, de ez néhány hónapig el fog tartani, ezt közé kell tenni, jelölteket kell keresni, meg kell őket hallgatni, a tanácsnak és a parlamentnek is meg kell őket hallgatni a intézményközi döntés lesz ez a végén. Összességében időközben nem hagyhatjuk azonban az Olafot mindenféle vezető nélkül. Úgyhogy normális, a normális és megfelelő eljárást választottuk, a munkavégzés kontinuitása garantált ezzel, és amint lehet, új főtitkárt keresünk. A ez új biztos már javasolt, javaslatot tett arra, hogy a többi intézménnyel egyeztet a kiírással kapcsolatban, hogy mindenkinek megfeleljen a kiírás, milyen szemét keresünk, milyen képzettségű, stb. stb. Andreasen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Déjasszony. asszony. Én a biztosok magatartás kódexére szeretnék visszatérni. Liberácki úrnak már válaszolt ezzel kapcsolatban, de ezzel a ö, válaszsal nem vagyok elégedett. Kérdezem a következőt. Ez a szakbizottság azt kérte, hogy a biztosok ö, ö, magatartás kódexéről készüljön egy tanulmány 2009-ben. És bizonyos hiányos hogy hiányosságokat állapítottak meg ebben a tanulmányban, mint például az érdekkonfliktus, illetve érdekkonfliktus végrehajtása, ö, megállapítása során milyen eljárásra van szükség, stb. A második kérdésem a whistleblowerekre vonatkozó szabályokat illeti. Ön azt mondta, hogy a munkatársakra vonatkozó szabályzatot szeretné ezzel kapcsolatban módosítani, illetve modernizálni. Tudja-e, hogy kész, kértünk egy 2006-ban egy egy tanulmányt a whistleblowerekkel kapcsolatban, és ez a tanulmány arra az eredményre jutott, hogy, hogy megfelelő védelmi intézkedéseket kell alkalmazni annak érdekében, hogy az ilyen személyeket megvédjék. Válasz. Köszönöm szépen, igen, tudatában vagyok ennek a tanulmánynak tudatában vagyok ennek a végkövetkeztetéseinek és az ajánlásainak. Tudok, tudom azt is, hogy amikor az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a magatartási kódexet felülvizsgálja, akkor ezt is figyelembe veszi. Azt is tudom, hogy bátorítani kell a személyeket arra, hogy azokat, akik úgy érzik, hogy valami rossz a rendszerben, bátorítani kell arra, hogy ezt felvessék. Azonban én magam nem tudom azt, nem, nem vagyok tudatában annak, hogy a munkatársakra vonatkozó szabályzatot meg kell változtatni annak érdekében, hogy bátorítsuk arra az embereket, vagy lehetővé tegyük ezt a munkatársak számára az egész Európai Bizottságban azt az etikát támogatjuk, hogy folyamatosan, vagy ezt az eljárást támogatjuk, hogy folyamatosan bátorítsák a munkatársakat arra, hogy mindenféle eh, visszaélésről, vagy, vagy visszásságról bejelentést tegyenek. Nem gondolom, hogy szükséges megváltoztatni a szabályokat, azt gondolom, hogy továbbra is inkább az a feladatunk, hogy olyan klímát hozzunk létre, amelyben az emberek úgy érzik, hogy pozitívnak tekintik a vezetők azt, hogyha valaki jelent valamit valamilyen visszásságot. Azt hiszem, hogy ez fontosabb, mint a szabályok megváltoztatása. E, ami a munkatársakra vonatkozó e, szabályok megváltoztatását illeti, e, nem általános változtatásokat tervezünk, hanem olyan dolgokra korlátozzuk ennek a megváltoztatását, amelyek a külszolgálat munkájához szükségesek. Arra gondolunk, arra ahhoz ragaszkodunk, hogy az embereket bátorítsák arra, hogy, hogy jelentsék be a visszásságokat, hogyha valami visszásságot gyanúsítanak, akkor megfelelő helyet erről értékes, értesítsék. Elnök, köszönöm szépen. Tíz percünk van. Három kérdésre. Mindenki röviden tegye fel a kérdését. Kaufin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Főtitkár asszony, szeretnék visszautalni a külső fellépések szolgálatra. Szerintem ez egy olyan téma, amiről a jövőben is nagyon sokat fogunk beszélni. Említette, hogy lesz egy hogy fel fogják osztani a különböző feladatokat, a költségeket hogyan fogják ehhez képest felosztani? Ebben a szakbizottságban, ahogy tudom, mindig nagyon nehéz volt elég információt találni arra vonatkozólag, hogy hogyan osztják fel ezeket a dolgokat, különösen a külső fellépések területén, hogyan tudják elválasztani az administratív, illetve működési ö, költéseket. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer még több kérdést fog felvetni. De az lenne a kérdésem, hogy mi a pénzügyi ellenőrzési rendszer, amit alkalmazni kívánnak? Tervezi-e, hogy az egész rendszert átviszik, a külső fellépések szolgálatra, vagy pedig annak egy külön eljárása lesz. És hogyan fogják a két, illetve a pénzügyi ellenőrzési rendszer koherenciáját biztosítani? És még valami, amihez kapcsolódik. Mivel a delegáció vezetők közül néhány nem a bizottságnak fog felelni, akkor a pénzügyi alapok kezelésével kapcsolatban hogyan fogják őket elszámoltatni? Hogyan administratíve nem lesznek a bizottságnak felelősek, de az alapok kezelésével kapcsolatban mégiscsak lesz valamilyen elszámolni valók a bizottság felé, vagy nem? És a fejlődési politika e, szintén ez a szolgált fogja felügyelni? Ez az utolsó kérdés. Válasz. Köszönöm a kérdéseket. Előzőleg, hadd mondja, mindent megelőzve hadd mondjam el, hogy még semmi nem dölt el. Tehát jelen pillanatban gondolatokat vizsgálunk, ötleteket mérlegelünk. Még el kell dönteni azt, hogy melyik döntés csomagot fogja majd a főképviselő asszony a saját céljainak leginkább megfelelőnek tartani. Általánosságban szeretnénk egy olyan utat találni, hogy a bizottság sok szolgáltatást tudjon nyújtani a, ennek a szolgálatnak. Ez gazdaságosság tenni az ő munkájukat, a szolgálatnak a méretét észszerű keretek közé szorítaná, tehát a bizottsági rendszert tudnánk továbbra is alkalmazni. Azt reméljük, hogy eléggé meggyőzőek leszünk, és ezt a külső fellépések szolgálatot meg tudjuk győzni, hogy az Európai Bizottság szolgálatait használják, különösen a pénzügyi tanácsadás területén. Például meg kell vizsgálnunk majd még olyan kérdéseket is, hogy ez a szolgálat hogyan fogja felhasználni az ADAX rendszert, hogy a fő könyvvizsgáló, az Európai Bizottság fő könyvvizsgálója az ennek a szolgálatnak is dolgozhat-e majd. Ez a szolgálat saját belső auditorral fog-e dolgozni, vagy a bizottság belső auditora a szolgálatait felajánlhatja a külső fellépések szolgálatnak is. Tehát nem kell feltétlenül valami teljesen újat kitalálni, hanem nagyon világosan el kell vagy meg kell határozni azt, hogy milyen szolgáltatásokat vesznek át a bizottságtól. Lehetséges lesz majd valószínűleg az, hogy egy aldelegációja legyen a pénzügyi irányításért lesznek ők felelősek, tehát különböző beszámolási láncolatok lesznek, az egyik az administratív, a másik a pénzügyi, és két külön testület lenne ezekért felelős. Nem szeretnénk nagyon sok új rendszert kidolgozni, de persze, hogyha ez a döntés születik, akkor meg kell tennünk ezt is. Mindazonáltal a legköltséghatékonyabb megoldást keressük, ami a szolgáltatás kontinuitását is biztosítja. És végül az Európai Bizottság nagyon komolyan szeretné a fejlesztési területet is előtérbe helyezni, az erre a területre kijelölt biztos vizsgálni fogja azt, hogy milyen intézkedéseket érdemes hozni ennek érdekében, ez még nem dőlt el. Elnök. Köszönöm szépen, a legutolsó kérdést én szeretném feltenni. Tehát a csalási esetek azért még elég számosan fordulnak elő. Ezt az Olaf munkái is bizonyították, de a számvevőszék is nagy mértékben fedezett föl nagy mértékű szabálytalanságokat. Tehát kérdezném, hogy terveznek valami olyasmit bevejezni, bevezetni, ami az OLAF munkáját minőségileg is javíthatná. Tehát mi az, amit jelen pillanatban a kiírási eljárásokkal kapcsolatban vizsgálnak, hiszen a számbevőszék részéről kiderült, hogy itt azért vannak még elmaradások és visszaélések. A másik kérdésem pedig az, hogy mit terveznek tenni azokkal az államokkal és hatóságokkal szemben, ahol gyakran fednek fel európai forrásokkal kapcsolatos visszaéléseket és csalásokat. Köszönöm. Well, uh, obviously... Nos, hát nyilvánvalóan az OLAF része a bizottságnak, de ugyanakkor független. Tehát rajtuk múlik az, hogy milyen, mit, gondolják, mit gondolnak, milyen tanulmányokra van szükségük ahhoz, hogy a munkájukhoz háttérinformációt kapjanak. Én azt tudom elmondani erről, hogy a bizottság, amikor mi tudomást szerzünk egy csalásról, amit még az Olaf nem kezelt, akkor mi hogy lépünk fel? Rendszeresen szigorítottuk a szabályokat, amelyek a tenderek kiírását és értékelését szabályozzák, akkor, amikor bármilyen csalásra fényt derítettünk. Tehát mi, hogyha az Olaf már felfedezett egy esetet, felfedezett valamilyen gyengeséget az ellenőrzési rendszerben, akkor mi fellépünk, és a bizottság egészében szigorítjuk a szabályozást ennek következményeképpen. Tehát így ez az interakció az Olaf és mi közöttünk megpróbálunk tanulságokat levonni, következtetéseket levonni az ő általuk felfedezett csalásokból. Aztán mi konkrétan azt nem vizsgáljuk, hogy voltak-e csalások, de hogyha a vizsgálatok azt mutatják, hogy vannak bizonyos gyenge pontok, akkor megpróbálunk szisztematikusan reagálni erre, kigazítani a szabályokat, szigorítani rajtuk, és tanulunk természetesen a tapasztalatainkból. A tagállamokkal való kapcsolattartásban az elmúlt években intenzívebbé tettük a párbeszédet az ellenőrzésről és rendszeresen tartunk munkacsoporti üléseket, stb. Így próbáljuk az ő rendszereiken is, ket is javítani. Azt hiszem, hogy itt a szamár elé lógatott répa esete áll fenn, tehát egy oldalról meg kell próbálnunk meggyőzni őket, hogy az ellenőrzési rendszereiket szigorítsák, de ha ez nem sikerül, akkor a visszafizetési eszközt kell alkalmazunk annak érdekében, hogy rávegyük őket, hogy mégiscsak az intézkedéseket, amelyeket mi szükségesnek látunk, meghozzák. Grazie, salutiamo il segretario generale, signora Dei. Köszönöm szépen, és akkor most eh, elbúcsúzunk Európai Bizottság főtitkárától, Katrin Day-től, és eh, most pedig folytatjuk Gianni Pitellával, az Európai Parlament költségvetésre felelős alelnökével az eszmecserét, mégpedig a 2008-as évi mentesítésről az általános költségvetéssel kapcsolatban. Először is szeretném Johannes Szármasz úrnak megadni a szót a számvevőszék illetékes tagjának. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági képviselők! Az imént, amikor szót kaptam, elmagyaráztam, hogy a számvevőszék a 11. fejezetben is olyan következtetést vont le, ami az összes intézményre vonatkozik, nem konkrétan a parlamentre, vagy a tanácsra, vagy a bizottságra, vagy az egyéb intézményekre. Tehát a 11. fejezetben globális a következtetés az összes intézményre vonatkozólag. Mindazonáltal négy kategóriában, négy információ kategóriában a parlamentet külön is vizsgáltuk. Ez a négy információ kategória először is a tranzakciók kérdése, a, azon tranzakcióké, amelyeket a parlament végzett. Tehát a parlament tranzakció esetében nem találtunk jelentős problémát. Ami a belső ellenőrzési rendszert illeti, a parlament esetében szintén pozitív a véleményünk ezügyben. Az egyedi belső ellen, egyedi ellenőrzéseket illetve, illetően a számvevőszék végezte ezeket, azt tudnám elmondani, hogy a parlament reakciója, amikor rámutattunk, hogy milyen problémák voltak, teljes mértékben kielégítő volt, tehát azt mondanám, hogy ebben az aspektusban sincsenek problémák. Ami a megfigyeléseink nyomonkövetését és figyelembevételét illeti, itt négy külön terület van. Először is a Többszörös kezelési faktor kérdése. Jelen pillanatban ez ügyben az Európai Bíróság is vizsgál egy esetet. Amikor ők meghozzák a határozatukat, akkor meg lesz erre a kérdésre a válaszunk. Addig a parlament továbbra is a jelenlegi szabályzatot alkalmazza, és ugyanúgy értelmezheti a jelenlegi szabályzatot, ahogy eddig. A másik ilyen kérdés az egységes szállás visszatérítést illeti. Biztos ismerik már ezt a kérdést is. Ahogy a, a, jelen pillanatban a missziók esetében nem egyénileg téríti vissza a szállás költségeket a parlament, ahogy azt az Európai Bíróság szeretné. Tehát jelen pillanatban van egy ilyen egységes díj, amit a számla nélkül is kifizetnek, ez így költség megtakarítást jelent. Általánydíjat alkalmaznak. Nem mondhatjuk, hogy nem próbáltuk volna meggyőzni a parlamentet arról, hogy az általán nem jó megoldás, de hát vagy a pénzügyi rendelet, vagy a házszabály módosítására van szükség ahhoz, hogy az általány kérdését végleg meg tudjuk oldani. A következő pont, a harmadik, a parlamenti asszisztensek javadalmazása. Itt jelentős előrelépésre került sor. Ez a kérdés 2004 és 2007 közötti javadalmazásra vonatkozik. A parlament előre lépett már a dokumentumok vizsgálatával és igazolásával kapcsolatban. Azon dokumentumokról van szó, amelyeket a parlamenti képviselők nyújtanak be. És végül a negyedik pont a parlamenti képviselők önkéntes nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatban is jelentős előrelépésekről számolhatunk be. Jelen pillanatban deficites ez, az, ez a pénztár, összehasonlítva legalábbis a többi pénztárhoz, pénztárral. Próbáljuk ezt a deficitet csökkenteni, és azt kértük a parlamenttől, hogy egy tanulmányt végezzenek annak érdekében, hogy a szabályozási intézkedések hatását felfedjük. Köszönöm szépen, elnök úr! Do la parola al vicepresidente onorevole Pittella del Parlamento, che tra l'altro è responsabile per quanto riguarda proprio il bilancio. Igen, köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a e, költségvetéssel kapcsolatos főtitkárunknak. Köszönöm szépen, és Vidal Quadras úr nevében is, aki együtt dolgozik velem ezen a területen. Üdvözlöm Önöket a költségvetés területén, és természetesen a jelentéstevőt is üdvözlöm, aki a mentesítésért felelős, illetve a Költségvetési Ellenőrző Bizottság alelnökeit, és mindenkit, aki jelen van. Tehát többükkel már múltban is már dolgozhattam együtt, és többek között az a tisztem is van, hogy ennek a bizottságnak is tagja lehetek, mégpedig, mint körülbelül tíz éve Európai Parlamenti képviselő, és nagyon pozitív tapasztalataim vannak, és nagyon örülök annak, hogy engem vele úr is elkísért, Robert Calvin úr is, aki az Európai Parlament belső könyvvizsgálója, és Johannes Szármász, aki a számvevőszék illetékes tagja aki egyébként már elmondta véleményét és ítéletét erről a kérdésről, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a parlament költségvetését pozitívan, majd hogy nem, dicsérően értékelték, mégpedig azért is, mert hiszen nem kérhetünk másoktól, követelhetünk meg másoktól átláthatóságot, hogyha mi nem járunk elő jó példával, és ezért azt gondolom, hogy mi az évek során megmutattuk azt, hogy mindig átláthatóak és átláthatóbbak lettünk, és mindezt ö, olyan kiadási standardot értünk el, ami már tényleg figyelemre méltó, hiszen sokan önök közül tudják azt, hogy már a második évet éljük, amikor a parlament egyik alelnöke is részt vesz a mentesítési eljárásban, és ez is mutatja, hogy milyen jók a munkakapcsolatok és az együttműködés a költségvetés és a költségvetés ellenőr, költségvetési ellenőrzési bizottsággal. A mai megbeszélés célja az, hogy a 2008-as költségvetést vizsgáljuk, és megvizsgáljuk az elnökség döntéseit, amelyek kihatottak a költségvetésre, már még pedig itt arról van szó, hogy a költségvetés meghozataláról is szó lesz, illetve azokról a kérdésekről, amelyek ezekkel összefüggnek. Talán először néhány adatot szeretnék megemlíteni. Először 1 millió 500, 572 euró volt, és egy 1.401.900 euró, tehát ez a végleges forrásoknak jelentős százalékát tette ki. Akkor az automatikus átvitel 2008-ban, ez 196 ezer eurót tett ki, és a nem automatikus átvitelek 2009-re, azok pedig 9315 eurót tettek ki. Az annulált eszközök 42 ezer eurót tette ki körülbelül, ez körülbelül 3 százalékát tette ki a végleges forrásoknak, és ezek a számok is már elegendőek ahhoz, hogy bemutathassuk azt, hogy milyen hatékonyan e, igazgatta az Európai Parlament a kiadásait. És ez azt jelenti, hogy 97 százalékos volt a e, felhasználás. Én tudom, hogy most ez egy kicsit unalmas rész, ezért elnézésüket kérem ezért, de hát sajnos ezen végig kell, hogy menjünk, mert hiszen nekem itt most be kell számolnom ezekről a dolgokról az elnökség részéről, hiszen ezek a dolgok vezettek ezekhez a kiadásokhoz. 2008. januárjában az elnökség, mint minden évben, határozott arról, hogy ez az átmeneti összeg mekkora legyen amelyel a parlamenti képviselőket támogatja. 251 ezer euró. Az elnökség az eh, elfogadta ezt az összeget, amely pedig 2007-re volt előirányozva, ez 4000 eurónak felelt meg, ez 44 ezer eurót tett ki és 2008-ban a kvesztorok javaslatát elfogadta az elnökség, ami azt jelentette, hogy 1400 euróval megemelték ezt az összeget minden egyes képviselő számára. Ez 13 ezer eurót jelentett a költségvetés számára. 2008-ban pedig a végleges táblázatot elfogadták február 18-án, ez 10 millió 300 ezer eurót jelentett a költségvetés számára. Ezután támogattuk azt a javaslatot, hogy Londonban egy épületet vásároltunk 32 Smith negyedben 32 ezer euróért, és ez Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a vétel azt is jelentette, hogy a bérleti kiadások területén viszont megtakarításokat tudtunk elérni, hiszen, hogyha továbbra is csak itt béreltünk volna, akkor 17 millióval többet kellett volna 20 évre vetítve kifizetnünk, mint így. Az elnökség 2007. június 18-i döntését aláhúzta, hogy a tolmács berendezéseket ki kellett bővíteni arra, hogy 20 nyelvre lehessen tolmácsolni, és ez különböző felújítási költségekkel járt, amelyek 1,2 millió eurót tettek ki. Ezek nyilvánvalóan a Költségvetési Bizottságnak benyújtásra kerültek, ezek 2008 májusában elfogadásra kerültek. 2008 májusában egyébként még a főtitkárt is meghallgatta az Eastman épülettel kapcsolatban itt Brüsszelben, és az alelnökökkel lebonyolították a különböző ezzel kapcsolatos formalitásokat. Sajnos nem, nem lehetett hallani mikrofon nélkül, hogy mit betett közbe a jelentéstevő. Jó, tehát a költségvetés vonatkozásában releváns kiadásokat mondtam el. Ezek 18 millió és 500 ezer euró tettek ki. Ezek a Költségvetési Bizottság részéről elfogadásra kerültek 2008. március 8-án elfogadásra került az, hogy Brüsszelben 5 évre informatikai termet fognak létesíteni 250 négyzetméteres területtel. Ez ez 369 ezer euróba került, és ez követte a korábbi e, európai parlamenti képviselőkkel kapcsolatos anyagok archiválása, e, a kvesztorok és a főtitkár is elfogadták ezt e, az intézkedést, mégpedig Strasbourgban egy lift került létesítésre. Ez a lift, ez a különböző szolgálati járművekhez teremtett hozzá hozzáférést, és ezzel kapcsolatosan tanulmány is készült, illetve más kiadásokra is sor került. Ezek a tevékenységek, tehát a tanulmány és a különböző lépések 18 hónapot tettek ki, és ez a 2009-es költségvetésbe kerültek be az ezzel kapcsolatos költségek. A 2008-as e-parlamenttel kapcsolatos kiadások is bekerültek, amelyek a Global Centerrel kapcsolatban kiadásra kerülnek, és az Interparlamenti Unióval kapcsolatban 323 ezer eurót tettek ki a parlament részéről a kiadások. Ez, ez összesen 141 ezer eurót tett ki az a kiadás, amely a költségvetésben is lecsapódott. Ezt követően a bizottság hozott egy olyan döntést, hogy a 2007-re vonatkozóan pénzügyi ívet kellett kitölteni, és ez elfogadásra került. Ez 130 ezer eurót tett ki az ezzel kapcsolatos kiadás. 2008. június 6-án pedig az a Máj, Milánóban a parlamentnek a valamilyen informatikai épületével kapcsolatos kiadások kerülnek elfogadásra. Én ugyanakkor nem voltam jelen, de ez egyhangúan elfogadásra került. Az Luxemburgban az Altenbauer épületet kellett átépíteni. Ez azt jelentette, hogy a költségvetés ben ez nem is jelenik meg, hiszen ez az átépítés egyáltalán nem ö, csapódik le a költségvetésben. A, azonban a bizottságunkkal konzultáltak ebben az ügyben, és ö, itt elhangzott az is, hogy a B-West, vagyis a B-nyugati épület egy olyan épület lesz, amely tartalékként fog szolgálni, mert a kat ép, KAD épületet ki kellett üríteni, és ez 2008-ban, 2009-ben 385 eurót 2008. júniusában pedig az elnökség döntést hozott arról, hogy a politikai szövet költségek javaslatára 4 millió 260 ezer eurót kell előirányozni. A elnökség úgy döntött, hogy a City Lokál céljaira egy épületet kell Bukarestben bérelni, és aláírni az ezzel kapcsolatos béleti szerződést, és ott a parlament és a bizottság számára Romániában kialakítani bizonyos helységeket, ez 433 ezer euróban került, a parlament ezt elfogadta, ezt a döntést, a politikai pártok pedig elfogadták a zárójelentést ezzel kapcsolatban, és a végleges támogatásokat is rögzítették, és ez 1 millió 623 ezer eurós kiadást jelentett a költségvetés számára. Az elnökség döntést hozott arról is, hogy, hogy az Európai Uniós Európai Parlamenti frakciók is elfogadták a benyújtott javaslatot, mégpedig a frakción kívüli e, tagokkal kapcsolatban a néppárti frakciót felhatalmazta arra, hogy e, néhány személyzeti költségre vonatkozó előirányzatot még 2007-ből 2008-ban finanszírozom meg. Ami a más ITS frakcióra vonatkozik, ott pedig 500 50 ezer eurót irányoztak elő, és az elnökség ezzel kapcsolatban azt úgy döntött, hogy Bécsben egy egy épületet vásároljanak meg, ez 27 millió eurós kiadása járt a költségvetés részére. Forrás átvitel pedig bizonyos kérvényekre történhetett, amelyek elfogadásra kerültek, tehát 2007-es költségvetésből átvitel 2008-ba. Az elnökség úgy döntött, hogy ezek a transferek tehát megtörténhetnek, oly módon, hogy a londoni épületnek a bérbevételi szerződésen meghosszabbítása került, ez a Queen on the Gate eh, épület, és ez az új információs épület eh, céljára kerül hasznosításra. Ez itt eh, különböző bérleti feltételeket is rögzítettek, ez 382 ezer eurót jelent évente, és ez 4390 eurót jelent az adott évre a költségvetésben. Az elnökséget megbízta a főtitkár azzal, hogy egy írjanak alá egy szerződést, hogy a VER épületet tudják használni, mégpedig június 1-től 15 éves időszakra. Ennek nincsen kihatása a 2008-as költségvetésre, mivel ez lehetővé teszi, hogy a parlament 400 ezer eurót tudjon megsporolni évente. A, ezt követően az elnökségnek potlulagos forrásokat kellett teremtenie a választással kapcsolatos kommunikációs tevékenységgel kapcsolatban, és itt döntés született arról, hogy a 2008-as költségvetés terhére még 4 millió eurót kell előirányozni a DDBG.com keretében. A Költségvetési Bizottság itt bevonásra került, tehát itt 4 millió euróról volt szó ezzel kapcsolatban. A Költségvetési Bizottsággal konzultáltak az ügyben, és a Költségvetési Bizottság el is fogadta ezt az összeget. Ez 2008 november 19-én az elnökség javaslatot tett arra, hogy milyen módon kerüljön a költségvetés felhasználásra, a főtitkár javaslatára tudomásul vette a bizottság azt, hogy bizonyos dolgok a tagállamok részéről annulálásra, törlésre kerültek, illetve transferálásra kerültek, és hogy két millió eurós forrás került át a 2008-as a DG Kom számára, amely a 2009-es választási kampány céljaira kerül felhasználásra. 6 millió euró a frakciók számára, a költségsoron, a 4000-es költségsoron jelenik meg, ami a 2008-as költségvetésben kell, hogy rendelkezésre álljon, hogyha ez nem kerül törlésre és visszautalásra a tagállam számára. 8 millió euró 2008. december 3-án született, amikor megszületett a döntés arról, hogy 3,7%-kal növelésre kerülnek a, kölcs, a képviselői javadalmazások. 2008. E, december 5-én pedig az Európai Parlamenti Szövetség számára 60 e, ezer euró kerül elfogadásra. Ezt még követte még egy összeg, amely szintén elfogadásra került, ez az egykori képviselők e, szövetsége számára 160 ezer euró. Ennek nem volt kihatása a költségvetésre 2008-ban, azonban 2009-től ez operatív kiadásnak fog számítani. Az elnökség a 50 százalékát a 216-os és 292-es javaslatot, amely a 4000-es soron megjelenő összeget illeti, tehát döntés született arról, hogy ez érvényesítésre kerül. Tehát ezek átvitelre kerültek 2009-re transferként. A pótlólagos összegeket 2009 márciusáig fel kell használni. Ez követően még arról is döntés született, hogy nagyon sok felhatalmazás kerül kiadás a különböző frakciók és bizottságok <clears throat> számára, és még kisebb összegek is kiadásra kerülnek. Ezek csak néhány ezres kiadások, de azért tucatnyi van ezekből, ezek ilyen apróbb dolgok. Most itt nem szeretném ezt, megkímélem önöket attól, hogy ezt felolvasom, úgyhogy a tolmácsok nagyon megköszönik ezt, biztos, és ezért most szívből köszönöm önöknek azt, hogy meghallgattak, és elnézést kell, hogy kérjek azért, hogy ilyen hosszú sorban egyszerűen csak úgy felolvastam ezeket a számokat, de hát ez a kötelességem volt, hogy ezt megtegyem, úgyhogy a főtitkár pedig biztos vagyok benne, hogy az összes kérdésüket meg fogja válaszolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök mielőtt megadom a szót a főtitkárnak. Megadom a szót Robert Kály úrnak. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget ad és bemutathatom az éves jelentésemet 2008-ra. Július 13-án már benyújtottam ezt a jelentést, Tehát a belső auditoroknak be kell nyújtaniuk egy, be, egy jelentést minden évben, és ezek tartalmaznak bizonyos ajánlásokat és az ezzel kapcsolatos lépéseket és ez tehát a 2008-as tevékenységeket tartalmazza. Azt is szeretnék, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a belső audit egy független tevékenység, amelynek a célja az intézményes kockázatmenedzsment és az ellenőrzés, és ezzel hozzáadott értéket kívánunk teremteni és javítani a szervezet működését. Ez belső elemzéseket tartalmaz, és független véleményt kívánunk nyújtani. A mi feladatunk az, hogy megtaláljuk az eltéréseket, illetve a hibákat, és javaslatokat tegyünk arra, hogy milyen lépéseket lehetne tenni. E, kívánunk a jövőben is együttműködni, konstruktív módon és együttműködni, e, és megállapodásra jutni az igazgatással igazgatással. A belső audit két auditort e, foglal magába és további munkatársakat a belső auditorok szakmai szabályait, etikai szabályait, szabályai vonatkoznak ránk is. A 2008-as jelentést az audit, prioritás, az audit prioritásos területeit is meghatározta. 2008-ban a belső audit számos auditot folytatott le különböző operációs területeken, és itt különböző 17 jelentést fogadtunk el. Most röviden leírnám, hogy milyen jelentésekről van szó. Két audittal kezdeném, eh, amelynek a hatája az összes eh, intézményt lefette. Az első ilyen, azt vizsgálta meg, hogy mennyire hatékonyan foglalkozik a parlament a beérkező számlákkal és egyéb kifizetési kérelmekkel, onnantól kezdve, hogy ezek megérkeznek a kifizetési. Ennek a eh, folyamatnak a fontossága fontosságát a szabályok megváltoztatása vetette fel, eh, hiszen most már a eh, késői eh, kifizetéseket azonnal jelzik. A jelenlegi rendszer elkerülhető késlekedésekhez vezet. Ezeknek a kérdéseknek a felvetésére bizonyos, vagy megoldására bizonyos intézkedéseket javasol a jelentés, és azt, hogy decentralizáljuk a felelősséget. És meg kell, és az elektronikus validációra kell hagyatkozni, hiszen ez a kifizetés bizonyítéka. A jelentés felmutatta azt is, hogy a szabályok megváltoztatásával az intézmények eh, nagyon nagy lépéseket tettek a monitorozás és az értékelés és az ellenőrzés érdekében, azonban további lépésekre van szükség, és a jelentés bizonyos lépéseket javasol erre. A legutóbbi információ azt eh, mutatja, hogy a kifizetési eh, feljegyzéssel kapcsolatban további változtatásokra lehet szükség. A második Külön, más, második különböző osztályokat lefedő ellenőrzés a szerződésekre vonatkozott. A mentesítési döntésében a 2004-es költségvetésre vonatkozóan a parlament azt kérte az adminisztrációtól, hogy a hosszú távú szerződéses felel, ö, ö, szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatban javítsa a feltételeket és ezeknek a felülvizsgálatára került sor. Az audit emellett számos kérdést felvetett, amelyeket mindenképpen meg kell vizsgálni. Ezek a hosszú távú szerződéseket eh, érintették, amelyek jelenleg nem, tarta, nem tartoznak a jelentéstevési hatály alá. Különös tekintettel olyan területeken, ahol nagyon nagy az árváltozás és a technológiai előrelépés. A jelenlegi jelentéstevési kötelezettséggel eh, a kockázatos eh, szerződésekre koncentrálunk, eh, és itt a szerződésekben vannak bizonyos automatikus meghosszabbítási klauzulák. Ami a többi területet illeti, 2008-as auditokat illeti, hadd mondjam el azt is, hogy a belső auditnak van egy, egy stratégiája a kifizetések auditjával kapcsolatban a teljes kifizetések 20%-át az egyéni támogatások teszik ki. A 2007-es, 2007-es évben volt az első jelentés, 2008-ban a második audit, és és ez a, külön, a különleges rizikófaktorokra koncentrált. És a munkatársak jogait, jogosultságait vizsgáltuk meg, és azt, hogy ez szerepele a fizetési, meg, a fizetési papírokon. A Streamline rendszer ezen a területen egy hatékony menedzsmentet tesz lehetővé. Az audit eh, visszaigazolta azt, hogy eh, ki van téve a rendszer további kockázatoknak, és egyes területeken ezek a kockázatok eh, meg is mutatkoztak voltak különlegesen érintett területek. Kettős kifizetések, például az éves ö, utazási ö, támogatásokra vonatkozóan, az struktúrált információcserére került sor egyéb, egyéb intézményekkel, nagyon sokkal aktuálisabb és szabályosabb ellenőrzésre és követésre van szükség bizonyos jogosultságok ellenőrzése tekintetében, főleg a gyermekek és a házastárs után járó járulékok esetében. A kompenzációs kifizetés, amely a korábbi titkársági e, juttatást helyettesítette volna, nem felelt meg a e, munkatársi szabályzatnak. Emellett jobb dokumentációra van szükség, a feladatok jobb szétválasztására, a monitoring e, javítására és az adatok pontosságának vizsgálatára. Az belső audit egy cselekvési terv létrehozását tervezte el, ez amelyet 2009 végére kellett elkészíteni, és ennek a, az utánkövetése most következik. A következő fontos feladatunk az, az hogy a monitorozásra és a tanácsadásra figyeltünk, a belső audit keret decentralizációjával kapcsolatban, amely 2003-ban került bemutatásra. A 2003-as, 2004-es keret az összes osztályra vonatkozott, és a központi osztályokra is, és a célunk az volt, hogy javítsuk a megfelelést az intézmények minimális ellenőrzési sztenderdjeivel, és a kulcsfontosságú eh, ellenőrzési prioritások megvalósítását gra- eh, garantáljuk. 2006-ban eh, a belső audit további ellenőrzéseket hajtott végre, és egy 50%-os végrehajtási rátát állapított meg. A menedzsment a további feladatokat még azonosította, és <clears throat> megállapította, hogy melyek a különösen kockázatos területek. 2007-ben az IAS további utánkövetési auditokat azonosított, amelyeket 2008-ban hajtott végre. Az eredeti tervek 80%-át sikerült végrehajtani, és ennek eredményeképpen a menedzsment és ellenőrzési rendszert sikerült a legtöbb osztályon javítani. A 18-ról <clears throat> 4-re csökkent a végre nem hajtott lépéseknek a száma, és ez egy specifikus audit tárgyát képezi jelenleg. És most röviden Számos más területet is szeretnék említeni, amelyet 2008-ban kezdtünk és 2009-ben fejeztünk be, csak a most folyó auditokat említeném a közbeszerzések területén, a legfontosabb elemek a parlament ingatlanpolitikája, a tervezés, értékelés, menedzsment kérdése a szállásigények területén, folyamatos audit a számítógépes programok területén. Végeredményben a belső audit azt mutatta, hogy az általános audit ellenőrzési keret szerint a legtöbb osztály megfelelt az intézmény minimális ellenőrzési céljainak és ellenőrzési sztenderdjeinek, és elérte a céljait. Még bizonyos specifikus kockázatok fennmaradtak, amelyek a tervezéssel függnek össze. Előrelépésre került sor az iránymutatások elfogadásával kapcsolatban a külső munkatársak esetében és a célok meghatározása tekintetében. Mindemellett a érzékeny posztok azonosítása továbbra is prioritás, és a harmonizált megközelítés is a kockázatok értékelését és jelentését tekintve. Szeretném azt is megjegyezni, hogy 2010-ben ennek a keretnek a végrehajtása intézményes prioritás. Az egyetlen másik kérdés, amit említettem már, az az, hogy a 2008-as audit munka azt mutatta, hogy prioritizálni kell a költségvetési és pénzügyi menedzsmenti szabályokat a jóváhagyási tisztviselő tekintetében. Összességében szeretnék köszönetet mondani az audit kollégáknak, a főtitkárnak, az elődjének és mindenkinek, aki jóváhagyási munkát végez a kiváló együttműködésért 2008 -ban. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót azonnal a parlament főtitkárának. Köszönöm, elnök úr. Én 2009. március 16-a óta vagyok ebben a tisztségben, és ezért ez az első fellépésem itt az Önök bizottsága előtt. 2007 és 2009 előtt az elnöknek voltam a kabinat főnöke, és azelőtt pedig a belső politika területén voltam kabinet főnök, tehát 2008-ban nem voltam pont ez, ebben a tisztségben, de akkor is ez a felelősségem, még akkor is, hogyha akkor, tehát Harald Römernek voltam az utódja, aki időközben nyugdíjba ment, és az ő aktív működése alatt telt ez az időszak. Talán néhány megjegyzést hadd tegyek a számvevőszék 2008-as jelentésével kapcsolatban, és néhány súlyponti kérdéssel kapcsolatban, amelyet Számasz úr elmondott, mert azt gondolom, hogy nagyszerű dolog az, hogyha néhány megjegyzést így nyilvánosan megválaszolok. Tett néhány megjegyzést, amelynek kapcsolatban hadd köszönjem meg a nagyszerű együttműködést, és azt a lehetőséget, hogy intenzíven véleményt cserélhettünk a statútummal kapcsolatban, a munkatársak úti költségtérítésével kapcsolatban, és a szorzókkal kapcsolatban, a multiplikációs tényezőkkel kapcsolatban. Eh, hadd köszönjem meg azt is, hogy Számasz úr az előrelépést, amit 2008-ban elértünk, néhány szóval méltatta. Először a statutummal kapcsolatban, az asszisztensekkel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy önök is tudják, hogy egy teljesen új eljárásmódot folytatunk az akreditált asszisztensekkel és a helyi asszisztensekkel kapcsolatban is, és ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg azt, hogy ennek a döntésnek az alapja a 2006-os mentesítési döntés volt, amit a Költségvetési Ellenőrző Bizottság készített elő és fogadott el, amely nyolc tartalmi kritériumot tartalmazott, amelyeket az elnökök ülésének a vezetője javasolt, és ezt a nyolc kritériumot az elnökség el is fogadta. Tehát, hogyha új rendszerünk van, és új eljárásmódunk van, akkor ez az ennek a bizottságnak a múltban folytatott munkájának köszönhető, és ez volt az alapja annak, hogy ezt a döntést meg lehetett hozni. Ez év második fél évében majd a végrehajtás miatt nagyon fontos volt, hogy néhány olyan túlzottan szoros pontját ennek a rendszernek kicsit kisimítsuk, illetve az új rendszernek néhány új pontját is megkérdőjelezzük. Itt ugyanis az asszisztensek utazásaira fizetett előlegeket például, gondolom ez alatt, illetve, hogy hogyha két hónapig beteg egy asszisztens, akkor felesen szabadítania, foglalkoztatás alatt, illetve a család, illetve más betegségek esetén kisebb adminisztratív kiigazításokat tettünk, illetve a családtagok alkalmazásával kapcsolatos kiigazítás, illetve a, hogy át lehessen vinni transferként bizonyos összegeket egyik évről a másikra, illetve a helyi asszisztensekkel kapcsolatos tehermentesítés, ami egy 100 eurós tehermentesítést eh, jelenthet például általányos eh, utazási elszámolások keretében. Az önkéntes eh, nyugdíj alappal kapcsolatban az elnökségnek volt egy olyan döntése, amely alapján önök is tudják azt, hogy 2009 elején világosan látható volt, hogy hiány keletkezett, amely matematikailag kiszámítható volt, és ez azért is volt csak matematikai, mert hiszen csak mindig a végén egy nyugdíjalapnak derül az ki, hogy milyen mértékű a hiány, illetve a többlet, és éppen ez vezetett ahhoz, hogy az etikiekben a parlament folyó költségvetéséből az eddigiekben nem került sor kipótlásra az ilyen alapok területén, tehát szabályozásra volt szükség, mégpedig pontosan azért, mert 60-ról 63 évre növeltük a belépési életkort, illetve a 30%-ról való lemondással kapcsolatban, és ez nagyon fontos volt a tőke felemelésével kapcsolatban, hogy a likviditás sikerüljön biztosítani. Nagyon fontos volt az, hogy itt egy óvatos befektetési politikára hívtuk föl az alapok figyelmét, és hogy nem szabad semmiféle különleges kockázatokat felvállalni a befektetésekkel kapcsolatban, és a jogi szolgálat is felhívta a figyelmet arra, hogy a parlament és a nyugdíj alap között fennálló hosszú együttműködés miatt ebben az esetben a parlamentnek valóban van egy olyan kötelezettsége, hogy a parlamenti képviselők jogosultsága miatti összegeket kiegyenlítse, és hogy ez a költségvetési biztonság, illetve átláthatóság miatt szükséges, hiszen hogyha ez a kötelezettség fennáll, akkor ezt a költségvetésben az év végén átláthatóan ki kell mutatni, hogy ebből kiderüljön az, hogy a háztart, a költségvetés számára még milyen pótlólagos kockázatokat jelenthet ez a jövőben. Az úti költség elszámolással kapcsolatban nagyon jó volt a párbeszéd a számvevőszékkel, az elnökség továbbra is ö, azt a tényt védi, hogy ö, a foglalkoztatottakkal kapcsolatban nem elegendő az, hogy csupán azt vegyük figyelembe, hogy a foglalkoztatottak egyik fele Brüsszelben, helyileg Brüsszelben dolgozik, a másik fele pedig Luxemburgban dolgozik, és hogy mi szerződésileg is kötelesek vagyunk arra, hogy a foglalkoztatottak egyik felét Luxemburgban hagyjuk, illetve, hogy havonta egyszer pedig Strasbourgban kell, vagy van az a szerencsénk, hogy Strasbourgba utassunk, ez most attól függ, hogy ki hogyan értelmezi, de minden esetre ezt figyelembe kell venni, és éppen ezért a bizottság döntésében annó nem vették figyelembe a parlamentnek ezt a különleges státuszát, és a staff regulationben ezt a jövőben korrigálni kell, és a missionnek, vagyis tehát a parlament munkahelyén kívüli utazások, illetve a parlament fix székhelyén lévő, tehát Luxemburgban és Strasbourgban lévő utazások között, és ez valószínűleg már aránylag hamar sikerül majd erre megoldást találni, hogyha a parlament is úgy akarja, tehát sikerül majd ezeket a változtatásokat meghozni a az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban. Tehát mi ezeket a végrehajtási utasításokat is hozzáigazítottuk annak érdekében, hogy ezeket a különböző kritériumokat figyelembe vegyük, és hogy a múltból származó kritikus megjegyzéseket is sikerüljön kielégíteni. Tehát például itt utalok az általány térítésekre, hogyha például, tehát egy teljes nap pótlagos általányos fizetése, térítésével, például, hogyha nagyon hosszúra nyúlik az a nap. A számbevőszék utalt arra, hogy az intézmények között nincsen egységes interpretáció ezeknek a kérdéseknek, és mi a bizottság értelmezése alapján sem tudtunk tájékozódni ezekben a kérdésekben, mert a bizottság folyamatosan váltogatta a saját gyakorlatát ezekben a kérdésekben. Tehát, amit a bizottság még jónak tartott jelenleg, azt még egy másik eljárás során korábban még nem tartotta helyesnek. Tehát nagyon fontos volt, hogy tiszta képet kapjunk a már folyó bírósági eljárás során, és ezt követően majd ezt ki kell értékelnünk, hogy milyen következményei vannak ennek a döntésnek majd a mi eljárás módjainkra. Tehát ennyit szerettem volna a számvevőszék beszámolójával kapcsolatban elmondani, azonban még szeretnék talán néhány szót szólni a azzal kapcsolatban, hogy a parlamentben milyen erősége és gyenge pontjai vannak ennek a kérdésnek, amit én tapasztaltam saját magam március 16-a óta, mióta ezt a tisztséget betöltöm. Tehát, hogyha ezzel foglalkozunk, akkor hát meg kell vizsgálnunk, hogy ez a munka milyen módon van megszervezve, meg kell néznünk az organigramot és a folyamatokat is. Ezért számomra rendkívül hamar világossá vált, hogy itt cselekvési igény áll fenn, tehát ezeken a területeken, mégpedig a biztonság, az épületek és a személyzet terén kell tennünk valamit. Én ugye, ahogy említettem, március 16-án kezdtem el dolgozni, és már március 21-én tettem az elnökségnek egy javaslatot egy átszervezésre ezeken a területeken. Ezt a javaslatomat április 1-én az elnökség elfogadta, mégpedig miért? A biztonság területe volt az első ilyen terület, hiszen több mint 800 külsős munkatársat foglalkoztat a parlament a biztonság területén, tehát ez egy nagyon nagy igazgatási igényt jelent. Tudjuk, hogy ha ezen a területen problémák keletkeznek, akkor az image és biztonsági kockázatokat is jelentős mértékben hordoz magában, és tudjuk azt, hogy ezt is ezek a az osztályok szervezik ezeket a területeket. Tehát itt egy igazgatóságon keresztül kiírásra került sor, annak érdekében, hogy ne csak belső, hanem külső területen, területről is próbáljunk meg egy igazgatót erre a területre találni, és még különböző szakértésekre is lehetőségünk nyúljon nyíljon ezeken a területeken. Az épületek területén pedig nagyon fontos volt azt megállapítani, hogy az épületek nem feleltek már meg annyira a kor elvárásainak, például a karbantartása nem fektettek olyan nagy súlyt a múltban, tehát volt egy olyan épületparkunk, ami még fiatalnak nézett ki, de azért már eléggé elavult volt, ez elég egyre nagyobb problémát jelentett, tehát például a, gondoljunk csak a Strasbourg-i plenáris eh, teremnek a mennyezetének a leomlására, ami nagyon jól rámutatott arra, hogy milyen kockázatokat jelent az, hogyha ezekkel a témákkal nem foglalkozunk megfelelő figyelemmel. Tehát a szervezeti struktúrában most ezt biztosítottuk, hogy ezek a tevékenységek figyelembevétele kerüljenek, a karbantartási tevékenységek is, amelyek hát teljesen eltérnek a fenntartás területétől. A pénzügyi menedzsmentet is bevezettünk ezen a területen, annak érdekében, hogy ez, ezen a területen kiadott összegeket felügyelje, ez nagyon is fontos volt, és nagyon elfogadásra került, hogy három évre pótlólagos szakembereket rekrutáljunk, annak érdekében, hogy külső szakembereket is meg, munkáját is meg tudjuk ítélni mindezt annak érdekében, hogy Luxemburgban egy nagyon nagy új építésű projektünk van, ahol több intézményi részt is össze fogunk vonni. És talán még a költségvetés tükrében, költségvetési ellenőrzés tükrében is nagyon fontos, hogy ez egyik olyan iga, főigazgatóság, amely egyéni jogokkal foglalkozik, és statútumokkal, ezeket egy helyre foglaltuk össze, mindezt annak érdekében, hogy a belső audit utalt arra, hogy a személyzeti területen nyújtott szolgáltatásoknak a 20%-a nagyon egyéni alapon történik, amelyeket esetről esetre kell valamilyen módon szólni. És éppen ezért az a főigazgatóság, amelynek a legnagyobb a összeget ö, igazgat, az nem mi alánk tartozik, nem ebben az épületben van. Tehát még a beszámolóra ezekben a pontokban szerettem volna visszautalni, fel kell tennünk a kérdést, hogy helyese az aránya annak, amit belső erőforrásokból végzünk, illetve hogy mi az, amit esetleg ki kellene szerveznünk, talán ezen kéne még gondolkoznunk. Ez nem ideológiai kérdés, hanem egyszerűen nagyon fontos, hogy megtaláljuk a helyes arányt, ami kiegyensúlyozott, a biztonság, az épület, park és az információs technológia területén lehetséges, hogy az elmúlt időszakban túl sok területet szerveztünk ki, és hogy több belső ellenőrzést kellene visszavennünk belső területre, azonban sok minden szól amellett, hogy például a fordítás területén még botlagos lehetőségek is fennállhatnak, főleg, hogyha megvizsgáljuk a fordításra kiadott költségeket, ezek a jelentésben szerepelnek ezek a költségek, hogy a belső fordítások körülbelül háromszor kerülnek annyiban, mint a belső fordítások, Természetesen meg kell jegyezni, hogy a belső fordítások minősége is más, mint a külső fordítások minősége, de a belső audit arra is utalt, hogy menedzsment és információs rendszerekbe is pénzt kell fektetnünk annak érdekében, hogy ezeket a területeket jobban le tudjuk fedni, és például nekem meglepő volt az, hogy ne, nincsen olyan stáb osztály, amely a belső szervezésért lenne felelős. Talán még két súlyponti témát hadd említsek meg, amiről tudom azt, hogy a jelentéstevőt nagyon érdeklik. Az egyik a procurement területe. Hallottunk a belső ellenőrtől egy beszámolót arról, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatban vannak súlyponti kérdések. Az egyik lezárult az elnökség során, a másik a validálás témakör ezzel kapcsolatban, és hogy talán már lehet néhány konklúziót is levonni ebből, de azért már most kiderültek bizonyos gyenge pontok, amelyek már a teljes eljárási folyamaton végig vonulnak, tehát egészen a kiírástól, a specifikációtól, az evaluálásig, és utána azt gondolom, hogy a kiindulási pont ezen ennek terén a tervezés. Én azt gondolom, hogy a gyengeség, a, a gyenge pont a tervezés területén van, itt vannak jelen pillanatban hiányosságok, és azt gondolom, hogy ezek, nem, ezek a gyengeségek nem a területet jellemzik, hanem magát az egész folyamatot leképező szervezetet, és én már nyár óta egy administratív munkaprogramot javasoltam, ennek bevezetését 2009-től 11-ig, amelyben bevonnánk az összes területet annak érdekében, hogy ezeket a gyengeségeket legalább részben sikerüljön kiküszöbölni. Ennek érdekében nagyon fontos a különböző tervezési és vezérlési folyamatokat már politikai szintről indítani. Itt például jelenteni az épületparkkal kapcsolatos politikát, illetve az informatikai területen a politikát innen indítani, és nagyon fontos az, hogy a márciusi tanácskozásokig az elnökség közép távú stratégiát szeretne kialakítani mindkét terület re, annak érdekében, hogy az adminisztráció később ez alapján tudja a munkatervét lebonyolítani. Ha bárkit érdekel, akkor szívesen adok még további részleteket is, atán főként az épületekkel kapcsolatban, de most jelen pillanatban az időnk ezt nem engedi meg. A második az a kockázati menedzsment kérdése, amely házon belül vitatott volt, már pedig nem az, hogy egyáltalán kell-e, szükség van-e kockázatmenedzsmentre, hanem hogy hova kerüljön illetékességileg például a DG pénzügyhöz, vagy pedig a menedzsmenthez a, hogyha a pénzügyhöz került volna, akkor ez azt a benyomást keltette volna, hogy itt főként pénzügyi jellegű kockázatokról van szó, holott itt egyáltalán nem csupán ezekről van szó, hanem pontosan olyan kockázatokról is szó van, amelyek nem pénzügyi jellegűek. És a biztonság területére került volna ez az illetékesség, akkor pedig azt a benyomást keltette volna, hogy ez főleg a személyek, a bejárás, a hozzáférés és egyéb más területet kellene ér- érintenie. És ezért is úgy döntöttünk, hogy mivel ez egy olyan felelősségi kör, amelyért végső soron én nekem kell vállalnom a felelősséget, ezért ezt közvetlenül saját felelősségi körömben gondoltam elhelyezni, ugyan független helyen, de mégis központi kezekben. Tehát a kockázati menedzsment az a horizontális kockázatokért felel, tehát hogyha a kockázat menedzsernek össze kell gyűjtenie a megfelelő információkat, és ezt utána kiértékelni a kockázatok szempontjából, illetve nyilvánvalóan cselekvési terveket is javasolni arra, hogy a potenciális kockázatokat vagy meg lehessen szüntetni, vagy legalább csökkenteni lehessen. Ezt 2010-re tervezzük ezt a rendszert, nek a bevezetését, és ez persze csak hálózatban tud működni, hogyha az összes főigazgatóságot bevonjuk ebbe, tehát az információkat központilag kell gyűjtenünk, és a konklúziókat is központilag kell levonni ebből, de minnyájunknak hozzá kell járulnunk ehhez a rendszerhez, ahhoz, hogy működőképes lehessen. Köszönöm a figyelmüket! Ringraziamo il segretario generale Klaus Velle, do subito. Nagyon szépen köszönöm, Klaus főtitkárunknak, most pedig Stász úr a szó a jelentéstevője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előttem szólóknak a bevezető szavakat. Most meg kell próbálni kihasználni a lehetőséget, amit ezek a bemutatók jelentenek, és megpró- meg kell próbálnom lehetőséget adni a vitára is, ezért rövidre fogom. Milyen a felelősség, ami vállunkon nyugszik? illetve az Európai Parlament elnökének a vállán, de hát mindazonáltal ahogy Galvin úr, a főtitkár úr, a számbevőszék képviselője mondták, kedves kollégák, az új pénzügyi terv megszületése óta új formulákat alkalmazunk, új keretek között dolgozunk. Administratív reformra került sor, a pénzügyi igazgatás decentralizáltabb lett, és aztán ennek kihatása volt a pénzügyi ellenőrzésre is. Megvizsgáltam a pénzügyi rendeletet, és a 60. cikk 7-es bekezdésében azt olvastam, hogy ez egy olyan rendszer, olyan, a, a belső ellenőrzési rendszert kell létrehozni, a, az engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel kapcsolatban, ő neki kell aláírni, jóváhagyni az egyes intézkedéseket. Ezek a tisztviselők az éves cselekvési tervben, és akkor ezt most angolul mondanám, a, tulajdonképpen a rendszer hatékonyságáért és hatásosságáért felelősek. Ez a lényege a dolognak. A főtitkár a negyedik oldal hatos és hetes bekezdésével kapcsolatban remélhetőleg majd pontosítással is él, hiszen rámutatott arra, hogy nem minden engedélyezésre jogosult tisztviselő kapcsolódik teljes mértékben a rendszerhez. Tehát vannak olyanok, akik jelentéseket írnak, de nem mindannyiuk, és ez engem aggaszt. Akkor most hányan vannak? Egy, kettő, három vagy négy, aki jelentéseket ír? És közben vannak mások, akik nem írnak jelentéseket? Vagy fele-fele? Vagy hogyan is működik ez? Erről szeretnénk egy kicsit többet tudni, hogy komolyabb alapokra helyezhessük a tudásunkat, és jobban tudjuk értékelni, hogy ezek az engedélyezésre jogosult tisztviselők hogyan végzik a munkájukat. 2008-ban tudom, hogy ez nem az ön hatáskörébe tartozott, de hát valahogy erre a kérdésre mégis szeretnék kapni választ. Kor már, korábban is válaszolt már kérdéseinkre. Szeretném megtudni, hogy erre van-e valamilyen megoldás. hogy ezek a tisztviselők a jelentésükben, a jövőbeli jelentőségeikben, 2009-ben hogyan fogják alkalmazni a 60-as cikk hetes bekezdését. Jó, hát el tudom fogadni, hogy így néz ki jelen pillanatban a belső ellenőrzés, de az, hogy a tisztisek egyik fele erre jogosult, a másik fele arra, ez nekem azért mégiscsak furcsa. Aztán a DASZ, a megbízhatósági nyilatkozat, amiről amit önnek kellett 2008-ra benyújtania, ez azt mondta ki egy pontban, hogy és ismét nyelvet váltanék. Tehát, hogy a tisztviselők által benyújtott nyilatkozatok alapján jár el. Ez is, e, itt sem értek minden száz százalékig. Tehát ezekben a megbízhatósági nyilatkozatokban van utalás arra, hogy nem feltétlenül minden engedélyezésre jogosult tisztviselő végzi az egyfa, ugyanazt a munkát, nem mindenjük nyúk végzi ugyanazt a munkát, amit előír számukra a szabályzat. Ez nekem az ellenőrzési rendszer egy gyenge pontjának tűnik, amire érdemes lenne odafigyelni. Aztán folytatom a felolvasást, Tény, hogy nem minden engedélyezésre jogosult tisztviselő rendelkezik egyforma képzéssel, és hát itt ismét fenntartással élnék. Igen, jó érv, jó érv egy megbízhatósági nyilatkozatban ezt használni, azt, hogy nem volt hivatalos fenntartás, de hát szerintem ez nem automatikus azt, azt jelenti, hogy nem is volt ok arra, hogy egy ilyen fenntartáson éljen valaki. Szeretném tehát kifejezni azt a véleményemet, hogy ezzel a dasz kapcsolatban én még további vitát szeretnék önnel és a kollégákkal folytatni. Az éves jelentésekkel kapcsolatban, az éves cselekvési tervekre vonatkozó jelentésekkel kapcsolatban, ahogy azt gyakran halljuk az auditorok és a könyvvizsgák világában, arról van szó, hogy nyilatkozatokat teszünk, aztán van saját belső ellenőrzési rendszerünk, de hát ezek szavak, és nincsen feltétlenül ellensúly, nincsen feltétlenül, nem ellenőrizzük azt, hogy mi történt, és hogy hogyan próbáltuk a hibákat kiküszöbölni. Tehát a kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy nem kéne valami olyan funkció, egy ilyen prudenciális funkció, amelyet betölt egy olyan ember, aki utána ellenőrzi azt, hogy hogyan működnek az engedélyezésre jogosult tisztviselők. Szerintem ez föltitkerül, ez nagyon fontos, és most azt hiszem, hogy abba is hagynám, még sokkal több mindent akartam mondani, de önnek is lehetőséget kell adnom, hogy reagáljon, illetve hát az első, de azt nem sokára alá kell, hogy írja, úgyhogy tudom, hogy meg kell védje magát, ahogy nekem is, itt több millió euróról van szó. Tudom, hogy ez nagyon sok pénz a költségvetésben, úgyhogy persze ezen el kell gondolkozni. Mindazonáltal azt kívánom, hogy erősítsük meg a pénzügyi ellenőrzési rendszert annak érdekében, hogy legyen egy megfelelő ellensúly. Hogy amikor ön aláír egy megbízhatósági nyilatkozatot, akkor azt ne csak úgy írja, hogy alá, hogy megbízik mindenkiben, és azt gondolja, hogy minden rendben van, hanem egy kicsit több bizonyossága legyen arra vonatkozóak, hogy tényleg helyes az, amit aláír. Bizonyára a korábbi jelentésemet is olvasta, tovább fogok ugyanazon az úton járni, komolyan veszem ezt a feladatot, és eltökélt vagyok. Szerintem a belső ellenőrzési rendszert át kell gondolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a főtitkár úrnak adom meg a szót. A többieknek el kell mondanom azonban, hogy 19 órakor vége az ülésnek, úgyhogy 10, maximum 19 óra 15-ig tudunk maradni. Mondták a tolmácsok, de utána tényleg be kell fejezni. Ja, ich möchte mich äh, für die Frage des Berichterstatters bedanken. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő äh, kérdéseiért, hiszen nagyon fontos kérdéseket äh, tett föl. Először is meg kell állapítanunk, hogy minden minden engedélyezésre jogosult tisztviselő, aki kiad egy ilyen engedélyezést, ezzel kapcsolatban volt egy változtatás 1999 óta. Mégis azt gondolom, hogy teljesen jogos feltenni ezt a kérdést, hogy nem lehet-e a rendszert javítani és egyetértek önnel, a jelentésnek egyszerűbbnek kell lennie, ami azonban még fontosabb az az, hogy ezek a jelentések, amelyet leadnak a tisztviselők, összehasonlíthatók kell, hogy legyenek a különböző főigazgatóság között. Azt hiszem, hogy a főtitkárnak a különböző engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel párbeszédet kell folytatniuk, azokról az okokról, amelyek ehhez a nyilatkozathoz vezettek. Már most elmondhatom, hogy a 2009-re szóló utasítás a tisztviselők számára sokkal világosabb és szigorúbb, mint 2008-ban volt. Úgyhogy azt remélem, hogy abból indulhatunk ki, hogy azok a problémák, amelyeket ön említett, a 2009-es jelentésben szerepelnek majd. Természetesen az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek nem csak ez a jelentés áll a kezében, arra eszközként, hogy, hogy tájékozódjon, vagy hogy ellenőrizzen. Az információs hálózat itt van, tehát a belső auditorhoz is fordulhat. Mégis egyetértek önnel abban, hogy intenzívebben kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy ezek a jelentések hogyan lehetnek egyértelműbbek, részletesebbek és összehasonlíthatóbbak és nagyobb biztonságot, hogyan nyújthatnak nagyobb biztonságot arra vonatkozóan, arra nyilatkozatra vonatkozóan, amelyet nekem a végeredményben le kell adnom. Köszönöm szépen. Stájsz úrnak van-e még kérdése? nincs, akkor Lini úré a szó. Itele úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni az összes felszólalónak az információt, illetve az összes írásos választ is köszönöm önöknek. Azért volna még pár pontosítás, amit kérnék. Elhangzott, hogy amikor a parlament valamit épít, akkor legalább 30%-kal többet fizet, mint a normális piaci azt indokolná. Tehát mindig ott van az a feltételezés, hogy valami kartel van-e mögött a dolog mögött. Ez igaz-e? És aztán van még néhány kérdés az építkezési politikával kapcsolatban. Strasbourgban volt azbesttel kapcsolatban a kapcsolatos problémánk. Ezt kiigazították, de ha jól tudom, akkor a Strasbourg városától megvásároltuk azt a az épületet, és a Strasbourg városa csak két milliót fizetett ebből a munkálatokból, miközben három millió volt a költségük, még csak egy részét fizették ki, hiszen az ő hibájuk volt, hogy azbest volt az épületben, és amikor leesett a plafon, hát akkor is Strasbourg városa, ami eladta nekünk az épületet, nem, nem vittük a bíróságra az ügyet ellenük szerintem nem az adófizetőknek kéne ezt fizetni, hanem a városnak. Aztán a látogatóközpont még mindig nincs kész. Olyan régóta építik már, és még mindig nincs kész. A magyarázat az volt, hogy a politikai légkör azóta megváltozott. Hát a politikai légkör folyamatosan változik, de nem gondolom, hogy ez jó ok arra, hogy ne legyen látogató központ hogy ezt ne fejezzük be. És hogy hogyan fogjuk összekapcsolni a régit és az újat, ez is kérdés. Aztán a Parlament TV, és ennek a nézőszáma a legjobb napon tízezer néző volt, átlag napokon 5000 nézője van. Hogyha ebből levonjuk az asszisztenseket és a parlamenti képviselőket, hát akkor alig marad néhány ezer néző és 500 ezer ember van Európában. Nem hiszem, hogy a pénzünkért itt komoly értéket kapnánk cserébe. És az utolsó kérdésem, ez a téli szabadságokkal, a sí szünettel kapcsolatos. Azt olvasom az újságokban, hogy pénzt kapunk eh, arra, hogy síelni tudjunk menni, ez igaz? Mit teszünk annak érdekében, hogy az ilyen viták, az ilyen nyilvános viták a parlament hírnevét ne csorbítsák? Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Először is, ami az épületeket illeti. Az épületek esetében, ami Brüsszelt illeti, természetesen objektíven folyamatosan nehéz helyzetben vagyunk, hiszen nem akarunk olyan épületet, amely a város másik oldalán van, és amely számunkra nem elérhető, hanem teljesen jogos módon a logisztika, az elérhetőség, az ökológiai szempontok alapján olyan épületeket szeretnénk, amelyek konkrétan egész a meglévő épületeink közelében vannak, és hogyha ezeket az épületeket nem tudnánk összekötni egymással, akkor nem is tudnánk kihasználni. Ez objektívan nehez, nehéz helyzetbe hoz bennünket a tárgyalások során, mert nagyon kevés olyan épület van, amelyek szóba jöhetnek részünkre. Röviden felsorolhatnám ezeket, semmi probléma. Ami az azbesztet illeti, Két millió eurót kaptunk Strasburgi önkormányzattól, a költségek valamivel kevesebbre rúgtak, mint 3 millió euró. Ami a látogatói központot illeti, ez egy, egy ö, teljesen uh, egyedülálló projekt Európában, ez a legnagyobb látogatói központ Európában, és ráadásul egy olyan épületben akarjuk létrehozni, amelyet eredetileg nem E, nem látogatói központnak terveztek, hanem, hogyha jól tudom, garázsnak. Ez nem egyszerűsíti a dolgokat. Itt van számos késlekedés, hiszen a a kiírás nem működött, és az európai szabályok szerint, hogyha meg kell ismételni egy kiírást, akkor legalább fél évet elvesztettük. Hogyha azonban az egyik kiírás ráadásul előfeltétel a következő, kiíráshoz, akkor ez már láncreakcióhoz vezet. Tartalmilag annyit tudok mondani, hogy ami a multimédia alkalmazást illeti, természetesen figyelembe kell venni ezt, és mindannyiunk érdeke a Lisszaboni szerződés figyelembe vétele. A parlamentről tájékoztatnunk kell tehát a polgárokat, de az ezzel kapcsolatban már az, az Lisszaboni szerződés életbe lépése előtt kezdtek, lép, kezdtük lépéseket tenni, úgyhogy most aktualizálni kell ezeket az információkat. Ami a parlamenti tévét illeti, a dossziében, dossziében ezt világosá tettem a válaszomat, ami a sí szabadságot illeti, a parlament költségvetésében van egy összeg, amelyet a költségvetési hatóság minden évben jóvá hagy, amely a parlament személyi ügyi tanács számára bizonyos összeget rendelkezésre bocsát, ez 150 és 200 ezer euró között van, gyakorlatilag szociális tevékenységre. Egy bizonyos összeget, kb. 10 ezer eurót saját tevékenységekre, és egyébként szociális tevékenységekre. A személyügyi tanács maga dönt arról, hogy hogyan költi el ezt a pénzt, az igazgatóság, és főleg nem a főtitkár nem utasíthatja. Tehát a saját rendelkezésükre áll ez az összeg, és különböző aktivitásokat szerveztünk. Ilyenek a sí szabadság és más külső tevékenységek gyermekek számára. 2008-ban a most vitatott költségvetési évben 72 eh, gyermek vett ebben részt, eh, ezen, eh, ebben a sí